Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, először is üdvözöljük Önöket az osztrák elnökség első ülésén. Megnézem csak, hogy az osztrák elnökség nyakkendőjét viseli-e valaki. Tolmácsok közben szeretnék bejelenteni, hogy a mai napon a tiltakozásunk 36. napjához érkeztünk, tiltakozunk a parlament vezetőség által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatóinkat, hogy emiatt túllépést nem biztosítunk. Megértésüket köszönjük. Elnök, egy általános megjegyzésem lenne. Mint tudja a szakbizottság, 12.30-kor megszakadt a tolmácsolás. Úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, de már 12.30 után hoztuk meg ezt a döntést, amikor tolmácsolás már nem volt. És már néhány kollégánk el is hagyta a termet. Először is az ENVI szakbizottságban ülő kollégáinkkal felvettem a kapcsolatot, mert ez egy vélemény volt az egészségügyi szolgáltatási technológiákról, amit az Envi részére készítettünk el. Gabezon, Gabezon Ruiz asszony volt a jelentéstevő, ezen kívül Valeán asszony, a, asszonynal is felvettem a kapcsolatot, aki a bizottság elnöke, készek arra, hogy a kompromisszumokat, amiket megszavaztunk, azonnal figyelembe vegyék. Tehát a véleményünk 90%-át mindenképpen azonnal be fogják számítani az ENVI szakbizottság munkájába. A fennmaradó körülbelül 10 százaléknyi szavazást majd szeptember 3-án fogjuk lefolytatni, tehát egy héttel azelőtt, hogy az ENVI szakbizottság szavaz erről a dossziéről. Ez elegendő idő lesz számukra ahhoz, hogy ezt a fennmaradó részét a véleményünknek szintén be tudják dolgozni a jelentésbe. Tehát ebből a szempontból minden rendben van. Tehát a tolmácsok közreműködésével mindenki jelenlétében be fogjuk fejezni a szavazást szeptember 3-án. A szeptember 3-ai napi rendünkön egyébként már, is, már, már egyébként is van szavazás, úgyhogy ez semmi újat nem fog jelenteni. Akkor is lesz szavazás. Viring asszony ennek a véleménynek a szerzője, és ő beleegyezett ebbe a megoldásba. Ez a lehető legjobb megoldás. Tehát az, hogy nyugodtan befejezzük a szavazást szeptember 3-án, és az ENVI a, az összes ma megszavazott kompromisszumunkat figyelembe fogja venni a munkájánál. Kábezon asszony egyébként ezt megerősítette nem régen, egyébként is tudja, hogy milyen kompromisszumokról van szó, és figyelembe fogja venni az MV munkájánál. Az lehet, hogy aztán az MV nem minden kompromisszumot fog megszavazni a szavazásuk során, de figyelembe fogják venni ezt. A másik vélemény, ami a COP24-ről szól, és amelynek én magam vagyok a szerzője, ez egy jelentéshez tartozik, amelyet szintén az MV készített, Péter Líze a szerző. Általában nagyon egyszerű az eljárás ilyen esetben. Az NV szakbizottság a két szakbizottság közötti jó együttműködés alapján indul ki, és általában az ITRÉ-től érkező minden módosítót beszokott foglalni a jelentésébe. Tehát általában véve ebben sem lesz semmi probléma. Az ITRÉ-ben elkészített kompromisszum egyébként csak egyetlen egy szavazásról szólt, és az, a, a, a veleményen belül minden frakció alá is írta az EPP-től az e FDD-ig, e kivéve az enf et és a GUE-t. Az ENF és a GUE nem írta alá ezt a kompromisszumot, illetve ezeket a kompromisszumokat, de mint tudják, túlnyomó többségben van még mindig azoknak a száma, akik támogatják a véleményt. Tehát az MV-nek azzal sincs semmi gondja, hogy ezt a véleményt is azonnal figyelembe tudja venni a munkájáig, nem szükséges várniuk szeptember harmadikáig áig ezzel. De hivatalosan mind a két véleményt majd csak szeptember harmadikán án fogjuk megszavazni. és egyébként előzőleg is ez szerepelt a harmadikai ülésüle napirendjén. Tehát a szak, szakbizottságunk ebben egyezett meg, minden politikai frakció támogatja ezt, és természetesen, mint mondtam, a szavazást majd tolmácsolás igénybevételével fogjuk elvégezni, hiszen nagyon fontos dologról van szó. Az Európai Parlamenten belül a többnyelvűség teljesen világosan prioritás. Van-e bárkinek bármi kérdése vagy megjegyzése ezzel kapcsolatban? Jávor úr. Köszönöm szépen. Nem akarok túl sok időt ö, ö, használni. Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyon nehéz problémát megoldották. Én azt hiszem, hogy a COP24-essel kapcsolatban minden világos, egyetértek az értékelésével, viszont a másik, a technológiai kérdésekkel kapcsolatban van egy aggodalma. Mi történik akkor, hogyha az ITRE leszavazza az egész jelentést? miközben az Envi már az eddig elfogadott kompromisszumokat bedolgozza, de aztán a végső jelentést nem fogja elfogadni az ITRE mivel a ma meg, és akkor közben a ma megszavazott kompromisszumokat az NV már belefoglalta a dokumentumába. Hogy hogy fogjuk megoldani ezt a helyzetet? Válasz. Túl komplikált ez a kérdés, rögtön nem tudok rá választ adni, úgyhogy majd később adok rá választ. Akkor most nagyon szeretném sok szeretettel üdvözölni az osztrák elnökség képviselőit még egyszer, és ellenőrzést kérek tőlük ezért a kis intermedzóért, de természetesen jobb, hogyha előzőleg ö, tesszük ezt meg, mint hogyha a szavazás végéig várnánk ezzel. Köszönöm szépen a megértésüket. Találkozónk lényege, mindjárt meg is nézem, hogy pontosan mit is kell először mondanom, hiszen sok téma van a mai napon, tehát az osztrák elnökségtől első alkalommal vannak itt nálunk látogatók. Az osztrák oktatási, tudományügyi és kutatási miniszter van nálunk. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önt, asszonyom, Margaret Schramböck asszony. Ön a gazdasági és digitális ügyekért felelős, az ipari digitális menetrenden foglalkozik. Ezen kívül itt van a körünkben Fassmann úr, Heinz Fassmann, aki az osztrák oktatási, tudományügyi és kulturális miniszter. Önökkel együtt nagyon fontos kérdéseket fogunk megtárgyalni, többek között azt, hogy milyen kapcsolódás van a különböző területek között, e, és nagyon fontos, hogy önök mind a hárman jelen vannak, hiszen az önök területei összefüggenek egymással. Az ipar és a digitális menetrend olyan területek, amelyekkel az ITRE sokat foglalkozik. A kiberbiztonsági dokumentumról például ma szavaztunk, a Digitális Európa programot éppen majd a jövőben fogjuk elkészíteni, aztán a vállalkozások egységes piaci cárval foglalkozó programmal is foglalkozunk. Ez a korábban COSME néven említett program. Tehát nagyon fontos kezdeményezésekről van szó. A kutatás, a nukleáris politika is fontos számunkra, az osztrák elnökség egy prioritása ez is. A Horizon Európa egy olyan specifikus program lesz, amely majd itt szerepet játszik, aztán az Euratom 21-25 közötti működése, illetve a nukleáris hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása is a mi szakbizottságunk tárgyköreihez tartozik. Nagyon sok jogalkotási javaslat lesz tehát, amely az asztalunkra kerül. Nagyon sok fontos vita áll előttünk. Köszönöm szépen mindkét miniszternek, hogy eljöttek hozzánk, és hogy nyitottak a vitára rendkívül fontos elnökség lesz, ez döntő jelentőségű az Európai Parlament teljes ciklusa szempontjából, hiszen rengeteg olyan dosszié lesz, amelyet szeretnénk az önök elnöksége alatt befejezni. Természetesen ezért a nagyobb az önök felelőssége. Mi a szokásos komoly felelősségvállalást fogunk tanúsítani. Akkor, ha jól tudom, akkor először is Srambök asszonynak fogom tudni megadni a szót. Tehát kérem asszonyom, hogy nyissa meg a vitát. Miniszterasszony, önné a szó. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, képviselők, kedves Faszman kollégám. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem a mai napon önök közé, és örülök, hogy ilyen jó eszmecserére kerül sor közöttünk, mint a tanácsi elnök és a parlament között. Ez számunkra rendkívül fontos, ezért külön örülök annak, hogy az osztrák elnökség prioritásait, amelyekkel én foglalkozom a kereskedelem területén, például az iparfejlesztés területén, Nos, hogy ezeket bemutathatom. Mindenek előtt az ipar 4.0 és a digitalizáció, amely érdekel bennünket. Ennél aktuálisabbak nem is lehetnénk, mert láthatjuk, hogy régi szövetségek bomlanak fel, új partnerségek alakulnak, új technológiai haladás alakult ki, méghozzá globális keretek között a digitalizáció miatti átalakulás tovább halad. Az a feladatunk, hogy közösen határozzuk meg oly módon az Európai Unió következő lépéseit, hogy a digitális gazdaság potenciálját közösen tudjuk kiaknázni teljes mértékben. És itt most előjáróban három pontban foglalnám össze, amire gondolunk, és ott utána megvitatjuk ezt majd. Az első fontos pont az európai iparpolitika erősítése mint ahogyan a tanácsi elnökség idején Észtország és Bulgária tanács elnöksége során beszéltünk. Számunkra is fontos, hogy egyenlő esélyeket igyeksz, igyekezzünk kialakítani az iparpolitika, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén. A digitalizáció egy fontos és kiváló esélyt jelent, számos példát látunk arra nézve, hogy megragadhatjuk ezt az esélyt Európa érdekében, hogy újraiparosítsuk Európát, hogy már elveszettnek hint iparágokat visszahozzunk Európába, és csupán Ausztriában is két példát rögtön felsorolhatok. Sikerült egy olyan beruházást megszerezni a félvezető technológia területén, az Infineon volt a beruházó, ezt nem Kínába vitte, hanem Ausztriába. 1,6 milliárdos beruházás keretében, másrészt pedig az egyik legkorszerűbb célgyár nem Egyesült Államokban, és főleg nem Egyesült Államokban, és nem Kínában épül fel, hanem Ausztriában, Stájerországban országban. Ezek tehát olyan fontos példák, amelyek um, számos országban jelentkezhetnek, az önök tagállamiban is nyilván vannak pozitív példák, ezzel arra akarunk rámutatni, hogy hogyan tudunk munkahelyeket teremteni, és a lakosságot, akik itt munkát találnak, azok, azokat nyilván könnyen meggyőzni az út helyességéről. Aztán mm, a megfelelő szakképzés, és szükség van ehhez, erről majd később kitérek. Hogyan sikerülhet tehát számunkra Európa erősségeit továbbfejleszteni? Az egyik a B2B, a business to business területen van. Itt meg kell határozni az alapokat és intézkedéseket kell hozni. A B2C területen azt kell, hogy mondjuk az Egyesült Államok nagyon gyors volt, ismerjük közben a nagy platformokat, a szolgáltatási területen ők uralkodnak, de azért Európának óriási esélye van, hogyha az erősségeinkre koncentrálunk, van egy versenyelőnyünk is, az innováció, a kutatás, fejlesztés legjobb eredményeit ki kell használnunk, és ezzel fogunk tudni haladni. Az EU tanácsi elnökség alatt eh, idevágó intézkedéseket kívánunk hozni, ahol a cél ez, egy olyan ekorendszert kell kialakítani, amely környezetbarát és a vezető cégekre hagyatkozunk, de kis és középvállalatokat nem szabad szem előtt téveszteni, ezeket össze kell kapcsolni a startupokkal, és így kialakíthatunk egy meglehetősen barátságos környezetet. Ezért közösen kell elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk a bürokráciát leépíteni, csökkenteni és mozgásteret biztosítani a vállalatok számára bizonyos szabályozói keretekben lehetővé kell tennünk, hogy gyorsan haladjunk az innovációkkal. A második nagy pont az a digitalizáció témája, hogy az egységes piacot itt megteremtsük Elnök úr, ön is említette, itt nagyon fontos joganyagok vannak előttünk, ezekkel haladnunk kell, ez a mi feladatunk, felelősségünk a következő hat hónapban. Itt külön felelősség jut nekünk ebben, hogy hat hónap alatt tényleg lezárjuk ezeket, miért is fontos ez. Egyszerűen azért, mert a többletérték nyilván ismert számá, önök számára is, amit az európai gazdaság tud szerezni ebből, mint egy plusz 415 milliárd eurót tudunk GDP területen megtermelni európai szinten, hogyha itt haladunk, ezért érdemes a prioritásokat egyértelműen meghatározni itt a prioritásoknak 2019-en túlmutatóan is működniük kell, ez nekem nagyon fontos, ami engem illet. 22 évig dolgoztam az IT és telekom ágazatban, és hát eh, nem lesz vége a fejlődésnek itt 2019 el Egy korszerű, kiegyensúlyozott szabályozási keretet kell kialakítani méghozzá együtt, és részemről megvan a készség arra, hogy tényleg haladjunk ebben az ügyben. Hm, csak megemlíteném a Public Sector Information, vagy a Platform to Business anyagot. Ezek olyan anyagok, amelyekkel mi nagyon intenzíven fogunk foglalkozni a mi időszakunk alatt. A harmadik fél, lényegi pont, amiről beszélni szeretnék, az a szakképzés, a szakképzett munkaerő hiánya az egyik legnagyobb téma Európában, minden országot érint időközben ez. Mi itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy bemutassuk a duális szakképzés előnyeit, mert szereztünk ilyen pozitív tapasztalatokat, és nagyon fontos, hogy az ifjúsági munkanélküliséget visszaszorítsuk, ehhez kell a jó szakképzés, és így tudunk versenyelőnyöket kreálni más globális piacokhoz képest. Újra és újra fordulnak a cégek, azzal egyébként ez az én tapasztalatom is, hogy ez a szakképzés, ez, ez kulcs ehhez hozzájönnek a digitális skillek, szakmák, képzettségek is, és itt ezt minden országnak fel tudom ajánlani, hogy elmélyült workshopokkal dolgozzunk ezen a területen, hogy a digitális transformációt a duális szakképzés segítségével is támogatni tudjuk. Még egy rövid kitekintés a kereskedelem politikára, mert hát ez bennünket foglalkoztat, de önöket is nyilvánvalóan foglalkoztatni fogja. Egyértelmű, hogy új utakat kell keresnünk, új partnerségeket kell kialakítanunk miről is beszélek, minőségi új partnerségekről beszélek, amelyek hat hónapon belül összehozandók. Japán már nincs messze, hogy ez létrejöjjön. Örülök és hálás vagyok, hogy ilyen sokan együttműködtek ebben. Ha arra gondolunk, hogy a világ GDP-nek egy harmadát fogja ez az egyezmény átölelni, és 600 millió fogyasztóról beszélünk, akik profitálni fognak ebből. Vagyis láthatjuk, hogy egyenlő alapokon álló partnerségekkel úgy esélyeket nyithatunk és ez nyilvánvalóan megint csak egy versenyelőnyt jelent, megint csak innováció, innováció, innováció, amit mondhatok ezen a területen is. Örülök az együttműködésnek, és örülök a kérdéseiknek mindenek előtt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, Köszönöm a kiberbiztonság, a digitális biztonság vállalatok, Defend Found védelmi alap, ez mind rendkívül fontos téma, ami az, önök portfóli- az ön portfóliójába tartozik a digitális agenda, de említette az oktatásról, külön sokat beszélt és hát ez nem az ITRÉ-hez tartozik, sorban más szakbizottságban foglalkoznak ezzel, de mindket nagyon érdekel az, az osztrák program, hogyan kezeljük az ifjúsági munkanélküliséget például, és a korábbi oktatási biztos 2013-ban fogadott el egy osztrák programot alapként, az Európai Bizottság elfogadta ezt, hogy az évtized elején Ausztriára hivatkoztak, mint a legfontosabb, leghatékonyabb program ezen a területen 6-8 évvel ezelőtt. Ez nagyon jól működött, és európai megoldásokat is kínált, és természetesen itt nem tart, a többi sem tartozik, tehát a kereskedelmi kérdések, tehát azért a leálgazdaság jelen van, ágazatok, kis és középvállalatok érintenek bennünket az energia, ez mind hozzánk tartozik, és ez a és a globális kereskedelem része ez, tehát nem tudjuk magunkat függetleníteni a kereskedelemtől. miniszter asszony köszönöm szépen a bevezetőjét. Úgy értettem, hogy tovább is mehetnénk. Fassman miniszter úr lesz a következő aki oktatási, tudományos és eh, kutatási miniszter Ausztriában. Nukleár, tehát eh, atomenergia tartozik hozzá Horizon Europe, ez eh, nagyon fontos témák tartoznak hozzá, és ezek után megkérem miniszter urat, hogy tartsa meg a beszédét. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, Szeretnék csatlakozni, és én is az osztrák elnökség kutatási innováció területén való hangsúlyos pontjait bemutatni. A legfőbb prioritás ezen a területen egyértelműen a Horizont Europe a 2021-ig tartó 2027-ig, 2021-27-ig tartó információs program. Tudom, biztos vagyok abban, hogy a keretprogramról tájékoztattak, június, tájékoztatták önöket, június 7-én mutatták ezt be. Azt is hallottam, hogy az ITRE szakbizottságban igen ambiciózus menetrendet határoztak meg a tárgyalásokra. Nekünk is megvannak a magunk ambiciózi kétségkívül, és ha sikerül részben általános irányt elérni a a Europe Horizon számára, akkor az nagy öröm lenne. Talán a bizottsági javaslat tartalmáról egy kicsit értékelve saját szempontomból. A bizottság 100 milliárd eurós összköltségvetést javasolta a Horizon Europe számára. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament és sok más sokan mások Európában többet szeretnének, de legyünk reálisak. Európának több egyéb kihívása is van. Jó irányba megy, és felelősségteljes a, ez a, az előzetes terv. Nagyon sok olyan elem van, amely a folytonosságot mutatja. Az Európai Kutatási Tanács rendkívül fontos az alapkutatások számára, ami a Maris Kludovska Curie intézkedések, a kollaboratív kutatási projektek és a kulcstechnológiák, ezek szerintem beigazolódtak, és ezért ezt folytatni is kell. Másrészt pedig vannak újítások is, amelyeket a tárgyalások során külön figyelmet fordítunk. Az egyik ilyen a missziók gondolata. Olyan missziók, amelyeknek az alapkutatástól egészen a konkrét végrehajtásig egy hatalmas ívet fednek le. És úgy gondolom, hogy a kollégáim többsége a tanácsban üdvözli ezeket a gondolatokat, de úgy gondolom, hogy itt is figyelni kell majd arra, hogy ezeket a missziókat hogyan választják ki, és végeredményben az elméletekből érezhető kezdeményezések legyenek, például az állampolgárok életminőségében. Egy másik újítás a program keretében az Európai Innovációs Tanács. Ezzel kapcsolatban is meg kell, hogy mondjam, hogy még nagyon sok részlet nem tisztázott, és bizonyára, hogy majd a következő fél évben tanácskozások során felmerülnek, de úgy gondolom, hogy az Európai Innovációs Tanács szerepe pozitív kutatás, melynek hatása van, és a hatás az egy rendkívüli dolog. Az impact, mint hatás, és a koncentráció az úgynevezett áttörés biztosító innovációkhoz, a spin a támogatása, és a gyorsan növekedő innovatív vállalatok támogatása, amelyek adott esetben a növekedés következő szakaszára érhetnek. Az Európai Innovációs Tanács nemzeti kezdeményezéseket is elindíthat, és azokat kiegészítheti. Szeretném a stratégiai tervezést is megemlíteni, amely új elem a keretprogramban. A bizottság javaslatában talán nem egészen részletes a bemutatása, de értem a mögöttes szándékot. Átláthatóságot, nagyobb rugalmasságot akarnak elérni a gyorsan növekvő, gyorsan változó keretfeltételek közepette is. És talán erősebb stratégiai irányítást szeretnének. Ezt mind értem. Már ma is igen nehéz konkrét témákat megnevezni, amelyek, amelyek majd 2025-ben lesznek relevánsak. De mégis a stratégiai tervezési folyamat bizonyára majd megvilágító lesz, és nagyon örülök annak, hogy a kutatási miniszterekkel jövő héten, július 17-én tudunk majd tárgyalni a stratégiai tervezés első lépéseiről. Szeretnék még egy dolgot megemlíteni a keretprogramról. Ez a, az Innovation Divide, vagy szélesítés. Úgy gondolom, hogy Összességében erősíteni kell a kutatást Európában, nem pedig differenciál, differenciálni kellene a kutatásban erős észak, észak-nyugat, és abban gyenge kelet vagy dél-kelet között. A keretprogramok úgy gondolom a nemzetállamokban kell, hogy megvalósuljanak, nem szükségszerűen Brüsszel kell, hogy erről tárgyaljon. Az Európai Kutatási Térnek van egy reformprogramja is, amit szintén fontosnak tartok. A jövő heti találkozónk során beszélünk majd arról is, hogy az európai kutatási térben mennyire sikerült ezt elérni, amely ugye kevésbé fragmentált. Fontos feladat az innovációs közben az Innovation Divide-ban, az, hogy az emberek maguk megtapasztalják a változásokat. Nos, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy keretfeltételeket teremtsünk, és bizonyos dolgokat támogassunk. A keretprogram kiváló, de a többi kutatáspolitikai feladatokat nem tudja felváltani. Úgy gondolom, hogy ha a, a horizontális pillére gondolunk, az olyan programok, mint a Sharing Excellence például, ezek azok, amelyek az Innovation Divide-ot majd felülmúlják. A második prioritás, és tulajdonképpen erről már beszéltem, az európai kutatási tér továbbfejlesztése. Ez rendkívül fontos. Számomra az Innovation Divide nem a befejezés, sokkal inkább ez egy feladat, amivel eh, egy közös kutatási teret tudunk létrehozni. A strukturális reformok nem egy-egy országra kell, hogy korlátozódjanak, hanem a kutatási és innovációs rendszeren belül összességében kell ezt megvalósítani. A strukturális reformok úgy gondolom, és az elmúlt évek sikeres reformjai a közös program kezdeményezésekből is adódnak, vagy az új projektformák finanszírozásából, amelyek az egyetemek és az ipar között valósultak meg. Szlovénia jó példa a sikeres strukturális reformra például. A novemberi tanácsülésen általános következtetéseket szeretnénk majd elfogadni az európai kutatási tér továbbfejlesztéséről. A kritikus kérdések, hogy hol vannak sikerek, hol van még további munkára lehetőség tanácsadói struktúrák kiépítésére például. Egy harmadik prioritás, amit érinteni szeretnék, az az ágazati politika a kutatáspolitika szempontjából. Meg vagyok arról győződve, hogy az ágazati politikákat ki kell használni, az intézkedéseket. Úgy gondolom a szinergia szó, szót gyakran használjuk, néha varázsszónak is tekintjük jövőbeni politikák összekapcsolására, de úgy gondolom, hogy a politikákat konkretizálni kell, hogyan lehet a strukturális alapeszközeit arra használni, hogy az innovációt erősítsük? Hogy lehet a digitális Európa, mint program, hogy működhet, amely tulajdonképpen végrehajtási folyamat, és hogyan lehetne ezt is a kutatási innováció nyomon kísérésére, támogatására felhasználni. Meg kellene néznünk, hogy hogyan lehet ezeket a szinergiákat hasznosíthatóvá tenni. A, a high performance computerrel való Együttműködésünk kiváló példa, azt hiszem, a szinergiák támogatására, ösztönzésére, kutatás terén is. Summa summarum, úgy gondolom, hogy jó úton haladunk a kutatás és innováció terén. Tudjuk, hogy hova akarunk menni. Egy kutatásban erős és innováció barát Európát szeretnénk. Ez utóbbi a globális versenyben is, az Egyesült Állammal és Kínával szemben is erős maradhat. Ez az, amit szeretnénk elérni, és nagyon örülök, hogy adott esetben közös úton tudjuk ezt a célt elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen miniszter úr az előadását. Mindkettejüknek köszönöm. Világos volt, és köszönöm a közreműködésüket. Most pedig Hadd mondjam el, hogy milyen remek, hogy a jövő héten a harmadik legnagyobb finanszírozott, önök által finanszírozott programról tárgyalunk, ugye a mezőgazdasági és a és politika után a kutatási program a legnagyobb EU-s program. Min 7 évente legalább 30%-kal növelik a, a program összegét. Nem sok ilyen program létezik az EU-ban talán a fiataloknak, az Erasmus talán ilyen még, amely kétszer annyi, mint korábban volt, de a programokkal nyilvánvalóan a vállunkat vállunkon lévő te, felelősség is növekszik. Azt hiszem 7 évre 6 milliárd euró volt, most már 100 milliárd, ami hatalmas különbség fantasztikus előrelépés. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a vitánkra. Először a politikai frakció koordinátorainak adom meg a szót. Okay, so on behalf of EPP group. Az EPP nevében Pilar de Castilla asszony fog először hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr! Mind a kettőket szívélyesen üdvözlöm, asszony, miniszter úr, és köszönöm szépen, hogy bemutatták az osztrák elnökség prioritásait. Nagyon örültem neki, amikor megláttam a három prioritásukat, hiszen láttam, hogy a második különösen a versenyjog, illetve a versenyképességre vonatkozott, hogy az Európai Unió növekedési és versenyzési képességeit hogy tudjuk globális szinten is megerősíteni. És egyetértek önökkel teljes mértékben azzal, hogy csak is a digitalizáción keresztül lehet ezt megtenni, úgyhogy a digitalizáció, mint prioritás nagyon is a szívem szerint való. Mielőtt bemennék a többi kérdésbe, szeretnék valamit mondani önöknek. Ugye egy sor dossziét elfogadtunk, amelynek hatása van a digitalizációra. Volt egy politikai ö, megállapodás az elektronikai kommunikációról, ö, erről most szavaztunk ma, de ma szavaztunk a kiberbiztonságról is, és egy sor dosszién még dolgozunk nagyon sok dossziénak köze van a digitalizációhoz. De önök tudják, hogy az elnökség képes tenni valamit, nem csak azért, mert az önök felelősség az, hogy a politikai egyetértést megteremtsék, hanem azért, mert önök el tudják már kezdeni a különböző dossziékról szóló vélemény kialakítását a tanácsban is. És ez különösen akkor lesz fontos, amikor a digitális Európa kifejlesztésével kapcsolatos támogatásokról és forrásokról lesz szó. Különösen egy olyan programról szeretnék most szólni, amely amely sok milliárdos támogatást szeretne a 2021 és 27-es évek közötti időszakra juttatni a digitális célokra és ugye az, lehet, hogy nem közvetlenül az önök elnöksége alatt dőlnek el majd ezek a kérdések, de önök nagyon sokat tehetnek az előkészítéséért ennek a dolognak. 9,2 milliárd eurós támogatásról van szó, és ezek, ennek a pénznek szerepelnie kell majd a több éves pénzügyi keretben. Ezt nem lehet felvizezni, bár mindenféle módokon, nem lehet más programokra elaprózni a CEF-re vagy a horizontból ki, ki, kisajátítani. De nem lehet, hogy a CEF vagy a Horizont legyen az, ahonnan a digitális térséget, a digitális célokat finanszírozunk. Mind a háromnak fontos a szerepe, legyen a Horizont is meg, legyen a CEF is meg, és ez a digitális cél pedig igenis kapja meg a 9,2 milliárdot, mert nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon a többévis pénzügyi keretben. Tehát én nekem az a kérdésem, hogy tudják-e, hogy mennyire fontos ez, és mit tudnak annak érdekében tenni, hogy az elnökségük alatt a tanácsot is arra szorítsák, hogy e szerint cselekedjen. Elnök, köszönöm. A szocialisták nevében Van Brandt asszony fog szólni, belga képviselőnő. Edward a francia kollégájával, mert eh, megbeszélték, hogy mi lesz a mai meccs eredménye? Nagyon fontos lenne, mm, mert a szocialisták között nem lehet, hogy eh, harcok maradjanak, nem lehet, hogy összecsapások legyenek. Ne aggódjon, elnök úr, ne aggódjon. Köztünk soha nincsenek ilyenek. Jó, mondja az elnök, hát lehet, hogy döntetlen, döntetlen lesz, vagy, vagy majd 11-esekkel döntik el. A, tudja, elnök úr, a belgák eddig minden meccsüket megnyerték, egyiket sem vesztették el. Elnök, hát nem tudom, lehet, hogy ez lesz az első, amit elvesztenek. Nem tudom, Ketlin. Minden esetre megadom neked a szót. Hát igen, az én országom is képviseltette magát, de, de már nincs ott. És Spanyolország, Németország és Portugália sincs, senki nincs már ott. Csak a, ők, két, ez a két kolléga, illetve Viering asszony is jó. Hát itt nálunk kettő-egy a belgáknak, ne haragudjál már, nálunk ez az eredmény, valószínű ezt nem tudod már legyőzni, de elnézést kérek a viccekért, Kathleen, tiéd a szó. Miniszterasszonynak fogok először egy kérdést feltenni, mégpedig egy globális ipari, illetve különösen autóipari vonatkozású kérdést. Úgy gondolom, nagyon sürgős kérdés ez. Nagyon sokban nem értünk egymással egyet itt a szakbizottságban, de abban egyet szoktunk érteni, hogy Európának biztos lábakon álló, jól működő, jövőre tekintő iparra van szüksége, és az autóipar ennek fontos pillére. Sok tagállamban vannak autógyártók, illetve az autóiparnak dolgozó vállalatok. És most nagyon aggódom, mert olyan harcot folytatunk most, ami nem elég jó, Ugye reggel volt megint egy, csak mondom, egy szavazás volt. Ugye én tudom, hogy ön a klímaügyi miniszter, és nagyon, köz, nagyon szoros az összekapcsolódás az autóipar és a klímaügyi ambíciók között, mert persze egyrészt nagyon szeretnénk, ha minél tisztább lenne a levegő minősége, illetve minél jobb lenne, de az európai uh, autóipar jövője is nagyon aggaszt minket. Nagyon gyakran azt látom, hogy nincs mind a kettőt figyelembe vevő holisztikus megközelítés jogalkottunk a lémáról, aztán meg ö, hozunk szabályokat az kutatás, ö, a, a fejlesztés területén, de az, e, e, ez a két terület nem mindig kapcsolódik össze egymással, már pedig erre van szükség, főleg az autóiparnak van erre szüksége, és én biztos vagyok benne, hogy el tudjuk érni az alacsony kibocsátási értékeket, értékekre vonatkozó céljainkra de, de, de Tudjuk, hogy vannak kínai és japán autók is, és tudjuk azt, hogy persze támogatjuk a kutatásfejlesztést, és befektetünk az infrastruktúrába. Ezzel kapcsolatos a kérdésem, mert ez az ön területét is érinti. Ugye új beruházási politikákra van szükség, új eszközökre, e, ezek között lesz az EU Invest, nagyon fontos lenne, hogyha prioritási sorrendet állítanánk föl, és nagyon vigyáznánk arra, hogy jövőre nézve is ö, okosan fektetnénk be az infrastruktúrába, például az elektromos autók infrastruktúrájára gondolok. Ö, hiszen ö, az elektromos autókat csak akkor fogják megvenni az emberek, hogyha az őket kiszolgáló infrastruktúra megvalósul. És a tagállami felelősség az, hogy ez meglegyen, de a tagállamok nem nagyon mozdulnak. Az lenne a kérdésem, hogy tudják elérni, hogy ez a meg, holisztikus megközelítés megvalósuljon, tehát hogy ambiciózusak legyünk a széndiokszid kibocsátás terén is, de azt is biztosítsuk, hogy legyen egy ösztönző arra, hogy az alacsony kibocsátású vagy elektromos autókat meg is vásárolják, és hogy minden köz, mindeközben a jövőre tekintő politikákat alakítsunk ki. És a másik kérdésem pedig nem csak egy oktatási, hanem egy kiigazítási kérdés, tehát az, hogy hogy tudjuk biztosítani azt, hogy ebben az iparban dolgozó emberek a jövőre nézve szükséges készségeket is el fogják majd sajátítani. Elnök, köszönöm szépen. Következő felszólaló Krasnodemski, tessék uram önné a szó. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Że e, po pierwsze są dwie sprawy, które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 elnökségnek meg kell küzdenie ezekkel a kihívásokkal. És én most itt közvetlenül a digitális érában működő szerzői jogokról szeretnék szólni. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Parlament még mindig dolgozik az ezzel kapcsolatos álláspontján. Úgy tűnik, hogy a tanács sem oldotta még meg ezt a kérdést. Nem tudja összeegyeztetni a különböző érdekeltek, felhasználók érdekeit. Tele van ezzel az, e, e, az e-mail e, kontónk. A tanács egyszerűen képtelen volt egyetértésre jutni, ezért most feltenném önnek a kérdést a tanácsban, a jövőben hogy fog folytatódni az ezen folytatott munka? Remélem, hogy az osztrák elnökség alatt végre láthatjuk az első trialógus tárgyalásokat ebben a témában is. Másik kérdésem, szintén a nyilvánosság számára is nagyon fontos témát érint, különösen geopolitikai szempontból fontos kérdés. A gáz rendelet felülvizsgálatáról van szó. Az utóbbi nyolc hónapban a tanács képtelen volt egy közös álláspontot kialakítani annak érdekében, hogy erről is el tudjanak kezdődni a tárgyalások, tehát a gáz irányelv felülvizsgálata. Nagyon ellentmondásos ez a dokumentum, ez az egész projekt, a Nord Stream, az északi áramlat 2 a dolgok német oldalról úgy néznek ki, hogy a németek nem tartják megvalósíthatónak az ész északi áramlat kettő. Kérdésem lenne, hogy a koreperben az osztrák elnökség hajlandó-e megtárgyalni majd ezt az ügyet? lehet, hogy kicsit ellentmondásos kérdés, fontosnak tartottam föltenni. Tehát képes lesz az osztrák elnökség arra, hogy semleges álláspontot alakítson ki ebben az ügyben. Azért kérdezem ezt különösen, mert az osztrák vállalatok elkötelezték magukat emellett a projekt mellett, tudomásom szerint. Végül pedig említésre került a Horizon Europe, és azt mondták, hogy minden európai potenciált ki kell használnunk arra, hogy ezt megvalósítsuk. Nagyon fontos lenne, hogy, a, hogy egy új Marie Klodowska ne Párizsba emigráljon, és ne Marie Curie néven arasson majd, vagy vigyen majd kutatói karriert. Lengyelországban nagyon sok tehetséges nő van, és ők ott is maradhatnának. Elnök, köszönöm szépen. Linár asszonyi a szó az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Um, Köszönöm. Köszönöm a prioritást, amit külön kiemelt, hogy ez a digitalizáció, ugyebár az osztrák elnökség fontos témája. Hát és örülök, hogy itt ebben egyet tudunk érteni, és nem kell vitába keverednünk ebben. Miniszterasszony, ön bemutatta már, hogy milyen jövőképpel, vízióval rendelkezik, hogy ön hogyan látja ezt a jövőre nézve. Hát te például az Infineon félvezetőgyárát is említette, és Castillo Vera kolléganőm már utalt valamire, előadó vagyok a Digital Europe programban, amit egyébként Castillo Vera asszony is említett, és hát az összes pontot lefettük ebben a programban és hát ön is beszélt, és Fassman miniszter is beszélt Artificial Intelligence, az kiberbiztonság, a Digital Skills témájáról, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan projekt, amelyik az osztrák elnökség szemében is prioritást élvez, hogy ezt tényleg gyorsan, megegyezve egymással, kölcsönös bizalommal végig tudjuk vinni. Az Európai Unió már eddig is egy kutatási bajnok, és remélem, hogy sikerül majd itt egy business success story-t kialakítani. Egy kérdésem van, miniszter, asszony, a kutatás és digitalizáció terület, ugye ezt prioritásként bemutatják, de azért engem érdekelne, hogy konkrétan hogy képeződik ez le, és milyen uh, súlypontokat fognak kijelölni a minisztériumukban, hogy ezt a területet összeurópailag tudják kezelni. A, hogy az osztrák fókuszra rámutatott itt a prezentációjában, de európai képviselőként, és eh, hát mi szakbizottságként is egy európai szintű választ szeretnénk. Milyen víziója van az osztrák elnökségnek erre vonatkozóan, amikor Európát akarjuk a digitalizáció illovasává tenni? Köszönöm. Jávor úr a zöldek nevében. Köszönöm szépen, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Fassman úrhoz fordulok egy kérdéssel. Megragadom az alkalmat, hogy atomenergia kérdésében is ön felelős az Euratom szerződésre hivatkoznék. Ez egy 60 éves szabályozás, anélkül, hogy komolyabban változott volna 60 év alatt valójában, és be kell látni, hogy egyszerűen más az energiapiac pillanatnyilag, mint mondjuk akkor, amikor az Euratom szerződés megállapításra került és létrejött. És azt gondolom, itt lenne az ideje, hogy végig gondoljuk a felülvizsgálatot, a reformot, más európai szabályozásokhoz képest van egy ellentmondás, itt van a verseny, a közbeszerzés, olyan, amit számos szabály szabályoz, és kül az osztrák kormány Ugye itt a Finkley Point 7-es, erről foglalkozunk, illetve a magyar atomerőmű, a Paksi, ezekkel is aktívan foglalkozunk, tehát világos, hogy az Euratom szerződésekkel nehézségeink vannak, hogyan tudjuk ezt összehozni az Energiaunió tervével, az Európai Uniós szerződés, az Európai Unió működését szabályozó szerződés, a versenyjog, közbeszerzési jog mind ide jön az osztrák elnökség óriási lehetőséget kap, hogy megnyitják ezt a vitát az Euratom felülvizsgálatáról, hogy jobban harmonizálni lehessen más EU versenyjogi és egyéb szabályokkal. Ön hogyan látja ezt? Az osztrák kormány kész megnyitni ezt a témát, vagy nem? Köszönöm szépen, kedves kolléga. Az INF e nevében szokás szerint Kappel asszony az összes területünkön aktívan dolgozik az INF-et képviselve. Köszönöm szépen, hogy két koordinátor elé kerülök, ez külön öröm számomra. Mindenek előtt Sambek miniszterasszonynak és Vassman úrnak is szeretnék köszönetet mondani, tehát rámutatnak az osztrák elnökség súlypontjaira a mai napon és ipari bizottságként mi persze már itt elhangzott az elején, hogy az iparpolitika ö, ö, fontos, és erre fókuszálni kell, ezt mi is támogatjuk. Az a víziónk van, hogy az Európa 20-20, egy 20%-os iparosodási rátát ér el Német, Ausztriában ez megvan, Németországban is megvan, más Európai Uniós tagállamokban nincs meg, tehát úgy gondolom, hogy az iparok megfelelő szerephez kell, hogy jussanak, mert itt teremtjük a munkahelyet és a növekedést, és hát itt generálják a beruházásokat, és azt hiszem, hogy globális perspektívában ez jelenti európai jövőjét, és az emberek számára nagy jelentőséggel bír ez. A digitalizációt, mint egy nagyon fontos pontot mutatta be, amelyik a növekedési stratégiához hozzájárul, mert ez egy innovációs potenciált is jelent egyben és Milner asszony éppen az előadója a Digital, Digital Europe programnak, ami egy új program, és láthatjuk, hogy európai szinten a digitalizációra külön figyelünk. Ez egy hatalmas nagy terület, és ön is említette a potenciált 415 milliárd eurós éves növekedési potenciál van Európában csak ezen a területen. Ezt ön mondta, a digitális képzést, szakképzést is említette az idevag a szakmákat és a kiberbiztonságra vonatkozó jelentés, ez nagyon fontos a digitalizáció szempontjából, mert egyre szélesebb körül a kibertámadások köre, és ezt egy trilógussal fogjuk megoldani, kezelni, és hát elvárjuk, hogy önök támogassák a digitalizációt a trilóguson belül is, mert mi úgy gondoljuk, és a bizottság is úgy gondol, az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy a kiberbiztonság, mindenek előtt az azért felelős ügynökség, az ENISA, igen csak erős erőforrásokat, tanúsítványozási rendszert és erős mandátumot kap. Tehát itt, e, itt az első kérdésem ezek után a kompetenciaközpontok rendelkezésre állnak, ezt hogyan szervezik, minden egyes ország kap egy kompetenciacentrumot. Önök hogy képzelik ezt, hogyan fog ez működni? Aztán a második pont a kereskedelem politika, hát ez nagyon fontos éppen most, amikor kiszámíthatatlan a környezetünk, akkor nagy jelentősége van annak, de hát Japán említette, Ausztrália, Új-Zéland is jó úton járunk ezekkel a kapcsolatokkal, erős országok, ezek erős exportfókusszal, ezek fontosak nekünk, és az iparpolitikába ezt be kell vonni természetesen. Mégiscsak azt kérném, hogy a két pont mellé, tehát a kereskedelem politika és digitalizáció, amit említett, tud-e további intézkedni intézkedéseket mondani, amelyek fontosak azért, hogy Európát, mint ipari központot erősítsük, és akkor röviden Fászman úrra is reagálnék, a Horizon 2020-at is említette, nyilvánvalóan a következő kollégák még majd rákérdeznek. Úgy gondolom világos, hogy ez a legnagyobb kutatási program, de parlamentként, amit az Európai Bizottság előirányoz pénzként, erre 100 milliárd, ez nekünk nem elég, mi többet akarunk, még két jelentést is készítünk. Véleményünk szerint 120 milliárd kéne, amit el, el, erre előirányzunk, mert azt gondoljuk a kutatás, fejlesztés, innováció olyan fontos ösztönző, olyan fontos driver, amely munkahelyet teremt, beruházásokat teremt, stb. Erre a pénzeket nem szabad sajnálni. És Ön hogyan látja ezt? Önök milyen pozíciót foglalnak el itt a többéves pénzügyi keret kapcsán, amikor erről beszélünk? Hogy lehetne a Horizon Europe eszközeit vagy forrásait felemelni, vagy máshonnan átcsoportosítani, amelyek az infrastruktúrában vannak most például? Tehát ez a horizon, jó, akár a mezőgazdaságban is lehetne, tehát a horizonba kerüljenek ezek a pénzek. E, jogosan említette, vannak új pontok, amelyektől jobb lesz a Horizon 2020, az European Innovation Council, az Európai Innovációs Tanács, fontos, nem szabad csak alapkutatásokat folytatni, a piacikkel kísérni őket, ez egy fontos kérdés, aztán a missziókról is beszélt, és miniszterasszony a közt acélművet is említette, tehát környezetvédő, kibocsátás szegény, CO2 semleges acél, ez is a jövő útja, és nyilván ebben jól állunk, és amit még meg kell említenem, de hát ez külön nem szerepel, de úgy gondolom, hogy a parlamentben mi ezzel elő fogunk állni, a Horizon összekötés a strukturális alap forrásaival is. Miniszter úrhoz a kérdésem az ön, hogyan gondolkodik erről? Köszönöm szépen itt a frakciók vezérszónokai következtek most, és most ezt lezárjuk. A többi képviselőt kérem meg, hogy röviden reagáljanak, mondják el véleményüket. Rübigóra a következő. Üdvözlöm a két szövetségi minisztert nálunk. Igen, Európa feltörekve, nem csak az osztrák elnökség miatt akarunk haladni, egyszerűen azért, mert meghatározunk a következő 7 év pénzügyi kereteit, és itt megint csak új prioritásokat kell meghatározni. Tehát alapvetően fontos korban élünk, hogyan tudjuk itt a politikákat optimalizálni, és a polgárok kívánságainak jobban eleget tenni az European Electronic Communication Code, amiről ma szavaztunk, az intrakollok is nagy témát jelentettek itt, eh, hogy itt is egy kép eh, egy plafon kerüljön be, hogy a kommunikáció árai, költségei, eh, a költségekből induljanak ki. Nemzetközi területen mindig is nagy nehézségeink vannak, ugye, hogy egy gigabyte Európában 7 Európába kerül, 7 euróba kerül, más kontinenseken pedig 1 gigabájtot akarunk használni, akkor 19.500 euróba is kerülhet ugyanez a mennyiség. Tehát ez valamennyire kereskedelmi politika, másrészt persze összefügg ez a digitális egységes piacunkkal is. Önök hogyan látják ezt? Ez érdekelne engem. És Fassman úrhoz fordulva a kérdésem az, hogy itt vannak a szuperkompjúterek, hát mi csatlakoztunk ehhez a hálózathoz, Ausztria részt vesz nálunk, a quantum computing nagyon fontos Ausztriában, ebben erősek vagyunk. Hogyan látja ezt a két területet? Nyilvánvalóan tovább akarjuk vinni ezt, mi 120 milliárdnál húztuk meg a vörös vonalat, Pascal és a többiek az más 160 milliárdot javasolt egyébként, de hát szerintem az új dolgokkal, amelyekkel szembesülünk, tényleg esélyünk van arra, hogy az európai többletértéket, a hasznot jól kommunikáljuk. Köszönöm szépen, kolléga Dalunde kolléga. Köszönöm szépen. Fassmann miniszter úrhoz fordulok a Horizon 2020-ról a klímaakciót tekintve. Itt van az audit, amit elkészítettünk a Horizon 2020-al kapcsolatban, ez nem teljes, úgy tűnik, hogy nincs kellő pénz hozzárendelve ehhez. 25 százalék, 35 százalék volt a cél, most 30 százalékról beszélünk, akkor 30 százalék, tegyük fel, hogy ez jó, itt Egyelőre ezt a pénzt viszont nem csak klímaakcióra költötték, a Climate Action-re, tehát hogyan fogjuk elérni a 35%-os célt a következő keretprogramban. A következő a finanszírozás, a barcelonai nyilatkozat azt tartalmazza, hogy tagállamok emeljék meg a kutatásfejlesztési pénzeket a GDP-hez képest. Ön mit javasolna annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, hogy elérjék ezt a határa? A harmadik pont, Horizon 2020 menetrendje. A tanács kivétével mindenki azt mondja, hogy gyorsan el kell érni a célokat, és közelebb kell hozni ezt. És, de úgy látszik, hogy a tanács nem akar ilyen gyorsan haladni. Önök mit javasolnak? látom, hogy ke- ugye jelenleg azt mondják, 2021-ben lesznek a pályázatok, amiket meghirdetnek. Köszönöm szépen. Éler úr. Köszönöm szépen. Fassman professzor úrhoz fordulok a kérdéssel. Ugye ő óvatosan írta le a pénzügyi keretet. Hát nyilván önök a tanácsban elnökölnek, tehát akkor is el kell fogadni, tehát el, ugye, de szerepelt a 3%-os cél, az állam és kormányfők, ők maguk határozták meg a 3%-os célt, hogyha ezt végrehajtanánk, akkor 197 milliárdnál járnánk európai szinten, és hát a tagállamok, az ipar persze még szintén fel kell, hogy menjen a 3%-ra, tehát egy óriási összegről beszélnénk. Úgy gondolom, hogy az világossá kell tenni ez, hogy a 100 milliót óvatosan kell kezelni. Ugye 10 milliárdot szánunk mezőgazdaságra, ami némileg meglepő az említett célokkal kapcsolatban, amit a kollégák megfogalmaztak, tehát mesterséges intelligencia, digitalizáció, tehát 10 milliárd a mezőgazdaságra, 3,5 milliárd egy pénzügyi ö, forrásra, amire sose gondoltunk. De facto, tehát elmondhatjuk, hogy a programhoz nem rendetik hozzá az érdemi pénzeket, amikre szükség lenne. Ez az első kérdésem. Mit jelent ez tehát a tanács búcsút mond a 3%-os célértéknek? A második egy eljárási kérdés. Számos kérdésben itt felvetődött, hogy ugye a tanácsnak vannak fenntartásai, ez hát a szinergiákról a parlament akart beszélni, aztán három hónapra leállt a tanács, mert a legutóbbi tárgyalásokon nem tudott megállapodni a tanácson belül és hát ambíciózusnak nevezték a célt. Ugye a cél az, mi azért vagyunk ambíciózusak, mert a csak lehetőséget akartunk adni arra, hogy gyorsan állapítsa meg a saját tárgyalási pozícióit 18 hónapig folyt a tárgyalás legutóbb, időnként két hónapra is leálltunk, mert adott esetben meg kellett emészteni egyes tételeket a tanácsnak. Tehát vannak nekünk ambícióink, de milyen saját ambícióik vannak önöknek, nem csak a menetrendet tekintve, hanem az álláspontok kialakításában is. Köszönöm szépen, kolléga. Szorinnyó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A digitalizáció az, amely a korunkban az egyik legnagyobb lehetőség és kihívás. A, a védő Európáról van szó, és ennek keretében azt kell biztosítsuk, hogy valóban védjük a digitalizációval Európát a védelem, a biztonság, a befogadás. Nos, ezek azok, amelyeket figyelembe kell vegyünk. Az SZND nevében én vagyok a digitális jelentésnek az árnyék előadója. Annak érdekében, hogy valóban megfelelően tudjunk dolgozni, azzal azt a jövőt is szolgálnunk kell. a Juncker bizottság egy olyan kezdeményezést indított, melyben a különböző rendszerek, a közös vonások alapján lehetőséget biztosítanak a lakosság, a, a a városok, falvak számára, hogyha összeállnak, akkor a digitalizáció területén különböző projekteket pályázzanak meg. Úgy gondolom ez más területek számára is példa lehet. A, a digitalizációval kapcsolatban még mindig vannak azonban hiányosságok a távoli területek nem rendelkeznek megfelelő kapcsolatban. Szeretném ezt kérdezni, hogy ez milyen mértékű. Óriási esély ez. Az önök elnöksége alatt lesz-e mód arra, hogy ezt a kínálkozó esélyt most felhasználják? Miniszter úr, nagy többséggel megszavaztuk ma délelőtt egy új energiahatékonysági dokumentumot, amely ez év végéig, amelynek alapján ez év végéig a tagállamoknak a 2020-2030-as időszakra hosszú távú részeként az előzetes terveiket az energiahasznosítás terén be kell nyújtani kérdésem, hogy az elnökség az energiacsomaggal kapcsolatban milyen, mit szeretne elérni. Köszönöm. Nem volt ugyan lengyel tolmácsorás, legalábbis én nem hallgatom. Ha akarja, elismétlem angolul. Nem, nem, de hogy is. A titkárság azt mondta, hogy van elvileg a következő napi rendi pontnál már a miniszter úrral az energiakérdésekről fogunk beszélni, úgyhogy az 20 perc múlva lesz. Tehát az energiakérdéseket talán akkor kell majd lehet, hogy egy 20 perccel későbbre való kérdés ez, de ha a miniszter úr itt van és válaszolni kíván, az nem gond. Ha jól értem, amit mondott, bár most nehezebben ment. Most pedig akkor a következő előad, ö, Szaldárgász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok én és az osztályk elnökségnek. Valóban átfogó megközelítést érvényesítettek ebben a fél évben. A mesterséges intelligenciákkal kapcsolatban van egy kérdésem. Az ipari tervek mindig hosszú távú trendeket vesznek figyelembe, és néha könnyebb ennek alapján az előrejelzéseket is megtenni a mesterséges intelligenciára vonatkozóan is 50 év alapján. De ami 5 éve történt a közelmúltban, az elmúlt 5 évben, az áttörés volt, példanélküli és a számítógépes kapacitás, a big data, mindez hozzájárult ehhez. Az ipar gyorsan reagált erre, a beruházások exponenciálisan növekednek. Lehet-e, van-e bármi, amit Európában ne vettünk volna figyelembe, mert mi az a konkrét elem, amit eh, ez irányban az osztrák elnökség tenni kíván, vagy pedig csak a már ismert dolgokat kívánja folytatni. Thank you very much, colleague. Um, next speaker. Köszönöm szépen a következő, de Monte asszony. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem Sámbrok elnök úthoz, eh, eh, miniszter úrhoz elnézést. Az első kérdésem a, az Európa, amely védre vonatkozik. Elsősorban a migrációval kapcsolatban kérdezem, hogy van-e konkrét eh, elképzelésük arra vonatkozóan, hogy milyen programot állítanak össze. A, a, a Védő Európa adott esetben a munka lehetőségeket is befolyásolja. Gyakorlati kérdéseim lenne. Április 11-én kaptunk egy levelet a Bank Itália, amely az Ausztria Groupnak a részre, amelyben a különböző munka lehet, a munkára való kiadásokat jelezték. Erre nem válaszoltunk még. A kérdésem az az, hogy hogy gondolják, hogy Európa reagál a helyzetre akkor, hogyha nem tud egy levélre se válaszolni. A, az intézmények nem válaszolnak a levelekre. A második dolog a, a Fassman úrnak szól a versenyképességgel kapcsolatban az Egyesült Államok Kína. A technológiai hiányosság van itt, de az alkalmazásban is hiányosságot látunk. Ezt hogyan akarják megszüntetni? And uh, well, uh, last but not least, on my list. A listámon az utolsó, de nem legutolsó sorban következik. Szeretném elmondani, hogy Kápeszó Louise asszony kész arra, hogy minden kompromisszumos módosítónkat átvegye, mondta, hogy ismeri, és kész arra, hogy ezeket átvegye, mondtam. Úgyhogy ezt komolyan kell vegyük. Egy órával ezelőtt beszéltem vele. Megadom önnek a szót, képviselőasszony. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Tisztelt miniszterek, Srámbők asszony és Faszman úr. Valóban a tanács még ezzel a, ezen a, a, ebben a ciklusban le akarja ezeket a dokumentumokat zárni. Kérdés ez, és az is kérdés, hogy hogyan biztosítható, hogy a jogalkotás, különleges programok, InvestEU és a kohézió közötti kapcsolat megvalósuljon. Végül pedig megpróbáltuk az RNI beruházásokat nemzeti szinten is javítani. Úgy gondolom, hogy erről sokkal több embernek kell beszélnie. Nem szabad felhiggítani a kiválóság gondolatát, hanem öm, a tevékenységek kiszélesítésére kell ezzel együtt összpontosítani. Az elnökség idején a strukturális alapok, kohéziós források felhasználását hogyan kívánják úgy átalakítani, hogy a nemzeti szintű eredmények is megvalósíthatók legyenek. Köszönöm a kérdést. Most azt javaslom, hogy a megbeszélésünk következő részében a miniszterek válaszolják meg a kérdéseket. Először Srambök asszonyt kérem meg, majd Faszman urat. Szóval. Thank you very much. Also, thank you very much to all of you for your great inputs and the questions. Köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket. Szeretném mm, azzal a válaszsal kezdeni, ami a Digitális Európa programra vonatkozik, mivel nagyon gyakran megemlítették. Üdvözöljük ezt a javaslatot, ami a Digitális Európa nevet viseli, a 2021-27-es eh, időszakra vonatkozó programhoz, ez, ez és valóban az megváltozott digitális környezethez alkalmazkodnunk kell. Ehhez szükséges finanszírozás is, és nagyon fontos beruházásokra is szükség lesz. Fontos dosszié ez a számunkra. Támogatjuk én néhány témáról szeretnék most beszélni. A, mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a digitális kompetenciák, a digitális kapacitások optimális kihasználása, az interoperabilitás megteremtése. Most az kiváló digitális kompetenciák ról beszélnék, hiszen a digitális Európán belül ezt tartom az egyik legfontosabb pontnak, amely különböző tanulmányok eredményeképpen is látszik, hogy a lakosság nagyon nagy része még nem rendelkezik digitális készségekkel, vagy csak nagyon gyenge digitális készségekkel rendelkezik, és ez a foglalkoztathatóságukat is befolyásolja a jövőre nézve. A finanszírozással kapcsolatban, illetve a kerettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a finanszírozás a több éves pénzügyi kereten természetesen meg kell, hogy valósuljon. A tanács aktívan dolgozik miniszteri szinten, majd május 14-én fogunk dolgozni, és egyébként hetente találkozunk, amikor az egész koncepción közösen dolgozunk, és nagyon fontos számunkra, hogy a digitalizációhoz megszerezzük a megfelelő finanszírozást. A kiberbiztonság témájáról azt szeretném mondani, hogy az ENISA volt ezek közül az a téma, amelyen legintenzívebben dolgozott az ESZT, illetve a bolgár elnökség nekik köszönöm ezt a nagyon jó munkát. Június 8-án egy általános álláspontot tudtunk kialakítani az európai eh, hálózati, illetve információbiztonsági ügynökség tárgyában. Eh, szorosan együttműködtünk a parlamenttel, és ezután is ezt fogjuk tenni. Remélem, hogy ezen a dosszién is tovább tudunk majd dolgozni az önökkel együtt. A kiberbiztonság rendkívül fontos, hiszen minden, az élet minden területére kiterjed, a digitális kompetenciákkal összekapcsolódik, és természetesen az innováció és más biztosításával kapcsolatban is nagyon fontos. Az innováció egyébként az egyik legfontosabb téma számunkra, számomra személyesen is nagyon fontos szívügy, tehát az, hogy minél jobb fejlődést érjünk el, nem csak nálunk, hanem minden más országban is fontos ennek fejlesztése. A kiberbiztonság egyébként nemzeti kompetencia, de a nemzeti törekvéseket kell tehát támogatnunk, illetve a kompetenciákat kell erősítenünk. Nem hagyhatjuk a tagállamokra ezt a feladatot, hanem európai szinten is megfelelőképpen be kell fektetni ebbe. Aztán van egy másik nagyon nagy téma, amit többen említettek, ez pedig az, hogy a KKV-ket, illetve a különböző ipari vállalatokat, hogy tudjuk a digitalizáció segítségével versenyképesebbé tenni. És itt azért bejön a közszektor képe, kép, is a képbe. Nagyon fontos, hogy ezeket intenzíven fejlesszük. Nagyon fontos, hogy a kutató, kutatási információkhoz, eredményekhez hozzáférés legyen, hogy a vállalatok hozzáférjenek az alkalmazott kutatás eredményeihez. Nagyon intenzív, nagyon gyors előrelépéseket szeretnénk elérni ezen a területen is. Aztán az általában véve az ipari stratégiáról is szóltak képviselők. Egy olyan iparpolitikát kell, stratégiát kell kidolgozni, amely megfelelő a céloknak. Szeptemberre kész kell, hogy legyen majd az ezzel kapcsolatos dokumentum. Az in, a iparpolitika monitorozása fontos lesz, és az lesz a fontos, hogy minden területen megpróbáljunk egyenlő esélyeket biztosítani minden területnek. Tehát ne az legyen, hogy az iparpolitika fontosabb lesz majd, mint a környezetvédelem vagy a klíma, hanem ö, gondoljunk át azt, hogy milyen módon tudunk Európa javára cselekedni, minél több munkahelyet teremteni, és persze az, a digitalizáció az egyik olyan eszköz, amelynek segítségével, jó eredménnyel munkahelyeket tudunk majd teremteni. Az elnökségünk ugye három fontos témát emelt ki, a védő Európa szerepét, témáját, amely alá oda tartozik a migráció is, a másik téma a digitalizáció, amely a jólét alapvető feltétel egész Európában, és emögött is ott vannak az európai munkahelyek, ott van az európai munkahely védelme, hiszen a munkahelyek elvesztése vagy megteremtésén sok múlik az európai ipar számára, és nagyon fontos, hogy a digitalizáció segítségével kifejlesszük azokat a képességeket, készségeket, amelyek megfelelnek majd a jövő állás profiljainak. A, majd továbbadom a pénzügyi miniszt, pénzügyminisztereknek azt a kérésüket is, hogy a finanszírozás témáját is megfelelőképpen kezeljék, hogyha ezeket az ambíciókat tűzzük ki magunk elé. Az autóipar két irányú dolog. Egyrészt ugye tudjuk, hogy az USA büntetővámok a kereskedelem szempontjából most fenyegetnek minket. Minél jobban kell támogatnunk azt a törekvést, amely erre valami megoldást fog találni az a helyzet, hogy ugye az első lépés az az volt, hogy ellen vámokat vezet be az ember. Nagyon fontos, hogy ne legyünk megosztottak, de végül is, hogyha vámok bevezetésre kerülnek, az nem, nem feltétlenül az a célunk, és szeretnénk, hogyha nem élesedne ez a helyzet. Aztán a környezetvédelmi kérdések, illetve az, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése mennyire fontos. Szerintem is nagyon fontos, de nem csak a vállalatok szerepe ez, hanem egyszerűen egész Európa szintjén egy kiegyensúlyozott helyzetet kell teremteni, amelyben szerep természetesen a vállalatoknak is, amelyhez hozzá kell tenni a vállalatoknak is a magukét. A digitalizáció egyébként sokféle aspektussal rendelkezik, itt számunkra az mesterséges intelligencia fontos. A KKV-k számára is szeretnénk elérhetővé tenni az olyan adatokat, illetve lehetőségeket, amelyek keresztül a mesterséges intelligenciát ki tudják használni, és e, ez ebben a, az a nagy kihívás, hogy ezt a struktúrát hozzá tudjuk venni az európai iparfejlesztési politikához, ne hagyjuk őket egyedül, ne hagyjuk ki ebből őket. Aztán a, ugye a digitális Európa, a kutatás, a szabályozási keret mind ehhez fog hozzájárulni. Ezek azok a témák, amelyekre koncentrálni fogunk az elnökségünk alatt. Remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam, ha nem, akkor természetesen bármikor készen vagyok arra, hogy önök, önökkel további párbeszédet folytassak, illetve a szakértőimet kérjem a válaszra. Elnök, köszönöm szépen a válaszokat. Miniszter asszony, Heinz Fassmann miniszter úr, most önnek adom meg a szót a válaszadásra. Jetzt ist die Frau Famprem asszony éppen távozott, pedig válaszolni szerettem volna neki. De hát a digitális korban semmi sem vész el, ezt tudjuk. A meccsre készült, tudja, nem olyan könnyű neki ez. <laughs> Még van hat óra, ugye, de azért készülnie kell. Mégiscsak válaszolok a kérdésre. Van Brent asszony a stratégiai eljárásmódra hívta fel a figyelmet a beruházás támogatásnál is, és teljesen igaza van ezzel. Azt gondolom, hogy a kutatási támogatásoknál stratégiailag kell fellépnünk, és jobban kell hangsúlyozni azokat a dolgokat, amelyektől tudjuk, hogy fontosak Európa versenyképessége szempontjából, de Európa társadalmi fejlődése szempontjából is fontosak. Én úgy gondolom, és itt a Horizon Europe-ot meg akarom védeni, elég jó, észszerű kompromisszum született. A két, a második pillér és az öt klaszter között itt egy-egy klaszter egy-egy nagy kutatási kérdést vet fel, és a stratégiai orientációra hívja fel a figyelmet. Emlékeznek nyilván energia, biztonság, kohezív társadalom, ezek a nagy témák, ezek a klaszterek nevei, ezek a nagy kérdések, amelyekből a Horizon Europe indul ki és az első pillérben a Horizon Europe egy alap kutatást folytat, egy botonap kutatást, ahol a kreativitásnak adunk teret, hogy az európai kutatók önmaguk határozzák meg végül is, mik a stratégiai kérdések az ő perspektívájukból kiindulva. Stratégiai kérdések érkeznek a bizottságtól, de mondjuk tisztviselők az én minisztériumomtól is, ezek mindig nagyon jók, csak azt nem tudom, hogy ezek mindig a leginnovatív vap kérdésfelvetések. Időnként érdemes odafigyelni arra is, amit a, a kutatók képesek kialakítani bottom-up módon. Tehát azt gondolom, a Horizon 2020 a két célkitűzés között egészséges balanszt alakított ki. Van Trent asszony ugye nem ide tartozik, de még említett valamit, ezt hangsúlyoznám az összes kérdés, amit a digitális átalakulás kapcsán vetődik fel, azokat kell elsősorban figyelembe venni, akik nem csatlakoznak az 50 évesek, vagy az annál idősebb lakosság, akik gyakorlatilag új kihívásokkal szembesülnek, ahol egy reedukációra szorulnak rá, hogy az átalakulást figyelemmel tudják kísérni. Nem ennek a minisztériumnak, nem a szakbizottságnak a szerepe, nem az, egy kicsit az én minisztérium feladata, meg hát mindenek fölött a nemzeti kormányok. Krasnodars Debi úr, hát nem tökéletes a lengyelem, mint a német. Tehát két teljesen jogos kérdést vetett fel Sklodowska asszony. Hát nagyon nehéz utat járt kutatóként be. A Horizon 2020-ban, vagy a Horizon Europe-ban az asszony eh, könnyebb utat járhatna be napjainkban, mert létrehoztuk az IRC-t, ez egy individualizált kutatási támogatás, és a saját útját járhatta volna egy eh, ösztöndíjjal, starting granttel, consolidated granttel, vagy senior granttel, és akár másfél-két millió euróhoz is hozzájuthatott volna, hogy felépítse a saját munkacsoportját. Az IRC az, az európai alapkutatás egyik mozdonyává vált, hogy úgy mondjam, és kiválóan bevált, el kell, hogy mondjam. Szlodowska asszony, hát el kell, hogy mondjam, a napjainkban nem kellene, hogy hozzámenjen valakihez, aki segít neki a karrier építésben, mert a gender aspektus a Horizon Europe-ban szerepel. Ez, ez egy általános cél, aminek a projekt szinten kell megvalósulnia, vagy döntő jelentőséggel bírnia a projekteket. Az érdemek alapján választják ki, de utána megnézzük a gender perspektívát is, ez szerepel a leírásban. Jávor úr? Jávor úr. Ön egy kérdést tett fel az Euratom szerződésre vonatkozott a kérdést. Hát pont az osztrák elnökségtől kérdezi, ugye, hogy nem érzi jól magát a kérdés felvételekor, én meg nem érzem jól magam, amikor válaszolok, mert Ausztriának nagyon kritikus perspektívája van ebben a kérdésben, az atomenergia ügyében és a kritikus perspektívánk megmaradt, nem változott, meg el kell, hogy mondjam. Ausztria már régóta az Eurótam szerződés reformját szorgalmazza. Mi gyakorlatilag akarjuk szüntetni a támogatást, de az Euratom védelmi célját erősíteni akarjuk. Vagyis tisztességes versenyt akarunk az egyes energiatermelő technológiák között, és azt is el akarjuk érni, hogy bizonyos döntéshozatali folyamatok demokratikusabbá váljanak. El, Jávor úr, ez, ez a jó hír. És a rossz hír, hogy az Euratom szerződésről mi nem folytatunk tárgyalásokat, továbbadjuk a román elnökségnek majd ezt. Megvan az okunk rá, higgy el. És kapelasszony. Itt van még kapelasszony? Kapelasszony, hát itt egy kérdést mindjárt Éler úrral összevonnám a kérdését, mert mindkét kérdés tulajdonképpen a források hozzárendelésről foglalkozik. 120 milliárd elég, vagy nem? Ez a nagy kérdése. Én azt tudom erre mondani, ha ha száz fölé megyünk, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, én nem fogok tiltakozni ellene, meg elfogadom, amit adnak, hogyha e fölött van, de a költségvetés, ugye az általános ügyek tanácsa dönt ebben, de biztos lehet abban, hogy a kutatás és az innováció, a, ezt meg fogom védeni, és könnyen meg tudom védeni, mert meggyőződésem, hogy a kutatással, innovációval a jövőbeli feladatainkat oldjuk meg a legjobban itt Európában. Kapel asszony arra is rákérdezett. Virner asszony, hogy Virnik. A strukturális alapok hogyan kapcsolódnak a Horizon Europe-hoz? Hát, hogy ez a kapcsolódás hogyan alakul, ezt majd meg kell nézni, ezt majd meglátjuk, de azon vagyok, hogy legyen ilyen kapcsolat. Az Európai Bizottság készítsen a kapcsolódásra vonatkozó javaslatokat. Sok a hidat és autópályát építettek már, és nyilván kutatóintézeteket is lehet építeni, és az infrastruktúrát is meg lehet oldani ehhez. Rübig úr egy nagyon érdekes tudományos kérdést tett fel, a quantum computing és az HPC kapcsolatára kérdezett rá. Mind a kettő jövő technológia, az HPC szerintem Mm, bonyolult, komplex, szimulációs modellek kiszámítására lett kitalálva, és hogy adott esetben ne kelljen tényleges kísérleteket lefolytatni. Az HPC esetében a fizika <clears throat> molekuláris szinten jelentkezik, tehát molekulákat szimulál, hogy összességében tesztelni lehessen az anyagokat. És mivel az anyagok nagyon sok molekulát szoktak tartalmazni, egész tisztességes ö, ö, számítógép teljesítményre van szükség, mert hát egy sor kérdést meg akarok válaszolni. A quantum computing az egy egészen más dolog, ez egy új formája a komputeres architektúrának. Úgy gondolom, hogy érdemes, ha mindkét területen investál Európa. Éppen az HPC esetében mit nem tud a nemzetállam mit nem tud a nagy technológiába sokat költeni, hogy ezt megtesszük, akkor gyakorlatilag a legjobb és leggyorsabb számítógépek területén valahol 500 és ezredik helyen vagyunk. Sose fogjuk tudni a Kína, Japán vagy Egyesült Államok termelését ezen a területen de ha összefogunk, akkor van esélyünk arra, hogy előrébb kerüljünk. És a quantum computingban is van egy versenyelőnyünk mert az elején ez nem olyan nagyon drága. A quantum computingot mindenképpen érdemes lenne támogatni a jövőben is. Búzák elnök úr már mérgesen pillant rám. Talán egyetlen kérdést, jó? E- rendben van, mondja az elnök, válaszolhat mindenre. Tehát amit most nem tud megválaszolni, akkor egy pár perc múlva fogja megválaszolni, vagy mert megint csak magával beszélünk. Mondta azt, hogy aznak szeretnék válaszolni. A hatály. Itt van, amikor végre kell hajtani az eredményeket, a kutatás eredményeit, és igaza van, itt hiányzik a, az át gyakorlati átültetés területén valami, ami az Egyesült Államokban jobb. Ez egy kicsit összefügg az administratív procedúránkkal. Ez azt jelenti, hogy mikor lehet egy céget létrehozni, milyen feltételekre van szükség, és talán adott esetben valaki jobb, hogyha alkalmazott egy cégnél, és nem céget hoz létre. Az ember így dönthet, mert olyan bonyolult ez az egész. De itt az Egyesült Államok jobb, de a, a Horizon Europe ezért ezzel a témával is foglalkozik a harmadik pilléren belül a tanácsban. Éppen ezt akarja ösvényeket találni, pathfinding, hol találunk, hol cserkészünk be ilyen technológiákat és hogyan tudjuk a konkrét finanszírozást hozzárendelni ehhez. Tehát, hogy a spin-off erőteljesebb legyen és nagyobb legyen. A harmadik pilléren keresztül az innovációt, az Open Innovation támogatni akarjuk, és itt gyárgyalni kell még az Európai Bizottsággal, mert részleteiben én még nem látom, hogy hol látom ezeket az úgynevezett diszruptív technológiákat, hogy találom meg ezeket, hogy jövök rá, hogy ez egy diszruptív technológia, de érdemes figyelni rá és ehhez kutatásra van szükség, olyan kutatásra, amelynek hatása is van. Hm, még egy kérdés, akkor legközelebb nem kell válaszolnom rá a következő. Zarino úr, tehát ugye délelőtt energiáról, energiacsökkentésről beszéltek, most a kérdés az, hogy a kutatás mit tud ezzel kezdeni. Felhívnám a figyelmet, az energia egy stratégiai kérdésfeltevés, hármas klaszter a második pillérben 15 milliárdot szeretnék energiakutatásra felhasználni, azért ez már valami, és E, igazából el lehetne várni, hogy a nemzeti támogatások a nemzetállami szinten is e, az alignment értelmében ilyen irányba indulnak el, akkor 15 milliárd rövid időn belül már nem 15 milliárd lenne, hanem a sokszorosa ennek, hogyha a nemzeti kutatási és támogatási intézmények, az egyetemek szintén ezen összhang mentén dolgoznának. Punkt. Thank you. Thank you. Thank you. Very, very much. Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr, és önnek is, eh, Srambök miniszterasszony. Remek lehetőség volt, hogy meghallgathattuk önöket, és beszélhettünk ilyen fontos kérdésekről, ilyen nyíltan. Minden jót kívánunk önöknek, hiszen az önök elnökségén rengeteg múlik. Köszönjük az együttműködést, a nyitottságot, és minden jót kívánunk. Madame.

Some questions on energy. Néhány kérdés az energiával kapcsolatban már elhangzott, de most Heinz Fassmann miniszter urat üdvözölhetjük újra. Fassmann miniszter úr, Köztinger asszonyt helyettesíti aki fenntarthatóság és turizmus minisztere, általában a menne e, energiaügyi kérdésekről fog szólni. Néhány kérdés persze már megválaszolt, úgyhogy az, azokat nem kell majd még egyszer felvetni, bár nekem is van egy energia kérdésem, Azt most szeretném tehát felvetni majd. Kedves miniszter úr, azt kérjük, hogy fogjon hozzá. Ha jól tudom, az osztrák elnökségben az önök és kollégájának, Köztinger asszonynak a feladata körébe tartozik az, a tiszta energiacsomag, a Connecting Europe program Európa energia réte, része, és az energiainfrastruktúra beruházási projektek is. Nagyon fontos kérdések ebben a szakbizottságban ezek, hiszen teljes mértékben a mi szakbizottságunk foglalkozik az energiakérdésekkel. Hadd kérjem önt, hogy kezdje meg az előadást. Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a, az Ipari kutatás és Energia Szakbizottságban a meghívásért. Elizabeth Köstingert képviselem, aki szombat óta Lorenz Johannes nevezetű gyermek anyja. Ennek ellenére szeretném, illetve ezzel együtt átadom ö, szívélyes üdvözletét önöknek. a bolgárminiszter asszonynak, Petkova asszonynak és Kadri Simpson észt miniszter asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, mint a, az észt és a bilgo, és a kollégáknak, akik a trió keretében jelentős munkát végeztek. Azt hiszem, ha óriási előrelépéseket tettünk az elmúlt hónapokban, és most Ausztria feladata bizonyos értelemben, hogy még tovább haladjon. Köztinger asszonyal energia ügyi felelőssel a következő hónapokban, majd hogyha hat hónapokban, a következő időszakban vissza fog térni, igen, jelentős mértékben fogjuk támogatni a tanácsi munkát természetesen, igyekszünk saját érdekeinket és a őszinte közvetítőként, koordinátorként a, a különböző politikai funkciók között közvetíteni. Egy olyan energiaunióért dolgozunk, amely a versenyképes, fenntartható energiarendszereket jelent. Azt szeretnénk, hogyha a megújuló energiák is erős pillérként minél nagyobb mértékben integrálódnak. Bízunk abban, hogy a konstruktív együttműködés alapján minden EU intézményen, de különösen az Európai Parlamenttel fontos lépéseket fogunk tudni ezen az úton. Azt is gondoljuk, hogy a, az eddig ápolt alapvető megközelítés, a holisztikus megközelítés energia és éghajlatpolitika között továbbra is fontos marad. A tanácsi elnökség idején három súlyponti kérdésünk lesz. Az első a tiszta energiacsomag. Az a célunk, hogy a még függőben vagy hátralévő jogalkotási aktusokat a csomagban lezárjuk. És természetesen tovább is akarjuk vinni a dokumentumon a munkát. A közelmúltban a, a, a három jogi aktusról a trilógus lezáróan tárgyalt, és mind a három lényeges szerepet játszik a párizsi megállapodás éghajlati céljainak elérésében is. A governance rendelet az energia hatékonysági irányelv és a megújuló energiák irányelve. Ez a három csomag. Ebben az összefüggésben azt is szeretnénk, hogyha a dokumentumok előadóinak, Turmes Poche és Blanco López uraknak szeretnénk megköszönni a munkájukat. Rendkívül célirányosan dolgoztak a bolgár tanács, e, tanácsi elnökséggel. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy az itt a szakbizottság minden tagjának köszönetet mondjak azért, ahogy részt vettek, és, a, és hogy végül is egy kompromisszumra is készek voltak. E jogi aktus lezárásával az európai többletet tudtunk biztosítani az éghajlati célok 2013-ig tartó célkitűzések keretében is rendkívül fontosak. Úgy gondoljuk, hogy az ENSZ éghajlatkonferenciára a COP24-re Katowice-ben ezzel jól fel tudta vértezni magát. A hátralévő dokumentumok a villamosenergia belső piaci felépítés, a, amelyet tulajdonképpen a szabályozónak és az ellátás biztonságának szentelünk. A Párizsi megállapodás kapcsolódó jogi aktusait is figyelembe fogjuk venni. További súlypont a villamosenergia belső piac felépítése lesz. Az úgynevezett tiszta energia részeként a, a tiszta energia minden európai számára csomagon belül a villamosenergia belső piac rendeletet és a, az irányelvet szeretnénk lezárni. Ez a rendelet mert bizonyára az európai állampolgároknak a támogatását is élvezni fogja, hiszen ezzel erősítjük a belső piacot, a közös cél pedig az európai villamosenergia belső piac helyzetének javítása. Vannak ellentmondások, de, és itt jobbra nézek, jó okkal, ugyanis a kapacitási mechanizmusok kérdése egy ilyen ellenmondásos kérdés, majd gondolom, hogy szakmai, megfelelő szakmai szabályokra lesz szükség, amelyek, meg, amelyek megfelelnek az éghajlatvédelemnek is. A megújuló energiák piaci integrációja, energiahordozók integrációja mindenki számára azonos feltételeket teremt majd. Ezen kívül a villamosenergia belső piaci irányelvvel a fogyasztói jogokat is erősíteni kívánjuk, annak érdekében, hogy a, az elektromos áram belső piaca a háztartások, az állampolgárok, a vállalatok számára egyaránt élvezhetők legyenek. Nagyon fontos ez a cél, és úgy gondoljuk fontos építőköpe is az energiafordulatnak. Mindkettőt fontosnak tartjuk, az aktív polgárokat és az energiafordulatot is. További dokumentum, amivel for, foglalkozni kívánunk, az a villamosenergia ágazat kockázati, kockázatkezelése. Ez egy nagyon fontos kiegészítése a, a villamosenergia belső piac rendeletnek és irányelvnek, hiszen csak a jól működő piacok és rendszerek tudják a villamosellátás kockázatait, válságait el kell elkerülni, és ezt, erről gondoskodni kell előre. Ez valószínűleg azért olyan fontos, mert a jelenlegi villamosenergia piac még már, bocsánat, már most határon átnyúló jellegű, a válságok pedig, egy-egy országban jelentkező válságok a többi tagállamra is hatással lehetnek. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy EU szintű eszköztárat kialakítani a villamosenergia válságok felderítésére, elkerülésére, megoldására. Az év második felében reméljük, hogy az Európai Parlamenttel együttműködve a az ellátás biztonságát segítő megoldásra tudunk jutni. Egy további dokumentum az úgynevezett ASZER rendelete vonatkozik. Ez a, az energia szabályozó hatóságok együttműködésének ügynöksége, amit ACER-nek nevezünk, rendkívül fontos szerepet kapott időközben a tiszta energia minden európai számára csomag keretében. Ennek az a célja, hogy az ügynökség munkáját a jelenlegi villamosenergiapiac valóságához igazítsuk, a feladatokat, hatásköröket, folyamatokat egyaránt. Az osztrák elnökség ígérete, ambíciója, a célja az, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk, olyat, amelyben a tagállamok együttdöntése is, vagy beleszólási joga is érvényesül, de amely megfelelően kezeli a forrásokat és a szubszidiaritást is tiszteletben tartja. ambiciózus és sűrű a programunk. Szeptember 17-18-án egy informális energiaminiszteri találkozóra kerül Linzben sor. Valószínűleg sokat fog, kell majd tennünk annak érdekében, hogy konszenzusra jussunk a tanácsban a röviden felsorolt jogalkotási dossziéval kapcsolatban. További téma a tanácselnöksége idején a gáz belső piaci irányelv megújítása. A bolgár módosítása a bolgár elnökség idején már elindultak a tárgyalások a tanácsi munkacsoport szintjén. Különböző álláspontok voltak, és számos jogi és technikai kérdés merült fel. Természetesen tisztában vagyunk abban, hogy azzal, hogy ez a dokumentum minden tagállam számára jelentős politikai töltettel bír. Jelenleg a folyamat lelassult. A koreper a nyitott kérdések miatt visszautalta a technikai szintre. A dokumentumot azonban tovább visszük, és tudjuk, hogy a parlament részéről már a, az intézkez, intézményközi tárgyalások elindítására megvan a készség. A második súlypontunk az innovatív energiatechnológiák. Az innováció természetesen kulcskérdés a, az Energiaunió végrehajtásánál, és az általam érintett informális miniszteri találkozón szeptember 17-18-án innovatív energiatechnológiákról is akarunk tárgyalni. A motto a Charge for Change, nagyon érdekes szójáték, melynek a a fő fókusza a megújuló eh, hidrogén, az innovatív eh, energiatároló technológiák és az energiaintenzív eh, ágazatok, amelyek az energiafordulatot segítik. A, a 11. SET plán konferencia E, e, november 21-én e, kerül megrendezésre, hasonlóan az energiatechnológiákkal foglalkozik. A konferencia Bécsben lesz, és az intelligens és érzékeny városokkal és épületekkel foglalkozik. Kétségkívül rendkívül fontos kérdés, hiszen megtakaríthatjuk az energiát, hogyha a városépítészet és az épülettechnológia sokkal nagyobb energiát fogyaszt tehát ezért fenntartható energiarendszerek, energiahatékonyság az iparban, valamint közös projektek, e, többletértékű projektek lesznek a, az EU 2030-as céljainak elérése érdekében a középpontban. És az új európai finanszírozási platform, amit a megújuló energiák számára hoztak létre. Április 27-én, ez ugyan már elmond, egy magas szintű workshopra került sor Bécsben. Itt a bizottság és a parlament is, akit, amit Claude Turme Turmes úr képviselt, és az Európai Bizottság, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alap főigazgatója Wilhelm Molterer is jelen volt, nagy érdeklődést is mutattak ki akartuk használni a pillanatot, mert a megfelelő finanszírozási eszközökkel szeretnénk a megújuló energiaprojektek finanszírozását vonzóvá hatékonyá tenni. Talán egy harmadik elemet is megemlítenék, ami az International Energy Hub Ausztria a nemzeti és intézményi határokon túl szeretnénk ezeket a harmad, szeretnénk ennek keretében párbeszédet elindítani. Bécs, Ausztria szinte predestinálva érzi magát erre. Bécsben van ugyanis nagyon sok nemzetközi szervezet energiavonatkozású szervezetnek a központja, az UNIDO, a, a CEFOAL, a fenntartható energia mindenki számára, vagy az ATOUTA, az energia közösség. Úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő alap arra, hogy november 15-én a főigazgatók és az európai miniszterek és néhány európai energiaszervezet, nemzetközi energiaszervezet vezetője tárgyaljon a dekarbonizálásról és az innovatív energia technológiákról. Az osztrák elnökség ezen kívül minden szinten a, szeretne a Nyugat-Balkánnal is együttműködni, és kiáll emellett. Óriási kihívások előtt állunk, hiszen eh, de úgy gondoljuk, hogy ezeket közösen meg tudjuk válaszolni. Nagyon örülünk, ez nem egy ilyen eh, udvarias szólam most, de mindenképpen szeretnénk az európai intézményekkel együtt alakítani a következő fél évet. E, előre szeretnénk jutni egy fenntartható, versenyképes és e, biztonságos energiajövő felé, amelyben a, alapként szerepelnek a megújuló energiák is, és ehhez szeretnénk minden szereplővel a szükséges keretfeltételeket megteremteni. Köszönöm szépen a meghívásért, köszönöm, hogy bemutathattam a prioritásokat, és örömmel várom a kérdéseket, bár őszintén szólva nem igazán tudom, hogy onnan olyan pontosággal ö, választékosan és ugyanolyan szakértelemmel tudom megválaszolni, mint ahogy Elizabeth Köztingen miniszterasszony tenné. Köszönöm. Uh, thank you, dear Köszönöm szépen, kedves miniszter úr. Nagyon nyíltan szeretném önnek elmondani, ugye a parlamentben mindig nyíltan szoktunk beszélni, hogy a beszéde legalább kétszer olyan hosszú volt, mint amire, mint amivel számoltunk, de ez rendben van. Hogy miért? Azért, mert a kollégája nevében, ezt Elizabeth Köztinger nevében mutatta be a terveket, aki ugye nem tudott itt lenni. A válaszai akkor valószínűleg jó, ha rövidek maradnak. Minden esetre az számunkra fontos, hogy be tudjuk mutatni a kérdéseinket, föl tudjuk tenni a kérdéseinket, el tudjuk mondani az aggodalmainkat, és azokat aztán át tudja majd adni kollégájának. Igen, ahogy mondta, nem valószínű, hogy teljes mértékben meg tudja majd válaszolni a kérdéseinket, hiszen nem az öné ez a felelősségi terület, ezt megértjük. Nagyon jó, hogy megtartotta ezt a hosszadalmas bevezetőt. Most viszont a kérdések sora következik, és a kollégáimat is megkérem, hogy minél rövidebbre fogják a kérdéseiket. 6 óra 30-kor pontosan be kell fejeznünk a munkát, és még mindig 5 megtárgyalatlan napirendi pontunk van, az egyik közöttük egy keretprogram, méghozzá két része neki, úgyhogy még nagyon sok megtárgyalandó kérdésünk van, és egy perccel sem tarthatjuk tovább az ülésünket, mint ahogy tudják, mert ha ezt megtesszük, akkor nem lesz tolmácsolás. 18 óra 30 perc után a tolmácsok nem biztosítanak tolmácsolást. Tehát a kérdések sora következik, kérem, hogy minél rövidebb kérdéseket tegyenek föl. EPP Karinz úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem annyira kérdést szeretnék föltenni, mint inkább megjegyzést fogok tenni. Én vagyok az elektromos elektromosság piacáról szóló rendelet, illetve irányelv jelentésének a felelős, és nagyon remélem, hogy az elnökségnek sikerül majd a megfelelő közös álláspontot kialakítani a tanácsban. Megemlítette a kapacitási mechanizmust, amely az egyik nagyon ellentmondásos kérdés ezen belül, de egyébként a rendeletben és az irányelvben is nagyon sok ilyen van. Az energiaszegénység szempontjából például a parlament és a tanács álláspontja igencsak különbözik. A parlament nyitott arra, hogy közös álláspontot találjunk a tanácssal, és hogyha mi egységesen lépünk fel, és nagyon erős a mandátumunk. Ugye a tanácsról azt lehet elmondani, hogy egy kicsit megosztottabb, hát minden esetre sok szerencsét ahhoz, hogy ezen, ebben tovább lépjünk. Aztán a gázról szóló irányelv, illetve rendelet. Hogy hogy gondolják ennek a padhelyzetnek a megoldását? Van-e új megközelítés? Ugye mi a magunk részéről nagyon keményen dolgozunk, Buzek úr mellett ül a parlament részéről a jelentésnek az elkészítője. Számunkra nagyon fontos lenne, hogyha tovább tudnánk lépni. A, az volt az Európai Unió szintű infrastruktúra teremtés fontos a gondolatok továbbítele, hogy tudnak kilépni a helyzetből, a padhelyzetből. Köszönöm szépen. A szociális szocialisták nevében Blanco López úré lesz a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A tiszta energia csomagon már másfél éve dolgozunk itt a parlamentben. Ez a legnagyobb energia átmenettel foglalkozó csomag, és a bolgár elnökség alatt három témában már készítettünk jelentést, a hatékonyság, a megújuló energiák és az irányítás kérdésével kész vagyunk most viszont az elektromos áram piacával kell majd tovább foglalkoznunk az önök segítségével, és olyan eszközökre és keretekre van szükségünk, amelyek segítségével megfelelhetünk a klímaváltozási terveinknek, amelynek, amelyeknek segítségével a fosszilis üzemanyagokat felválthatjuk tisztább energiaforrásokkal. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az, magukra hagynánk azokat a régiókat, amelyek nem tudnak megfelelni ezeknek a terveknek, kihívásoknak. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy az osztrák elnökség mit tud tenni annak érdekében, hogy az elektromos árampiacról szóló rendeleti igazságos átállást tudjon biztosítani az olyan régióknak is, amelyek gyakorlatilag egyelőre a széntől függenek. Miniszter úr nagyon jól ismeri ezeket a témákat. Miniszter asszony is nagyon jól ismeri a témákat, mint tudjuk, úgyhogy nem lesz gond ezzel. Krásznodebszki úré a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter! Az előző kérdésemhez szeretnék visszatérni. Megismétlem most, hogy már a szakterületre vonatkozik. Szeretném tudni, hogy az osztrák elnökség a gázpiacról szóló rendeletet a koreperben kívánja-e majd kezelni? Remélem, hogy az osztrák ipar elkötelezettsége az északi áramlat mellett nem akadályozza majd meg azt, hogy ezt megtegyék, de tudom, hogy van még egy sor probléma, például az, hogy a különböző mark, a piaci mechanizmusokat és stratégiai tartalékokat különbözőképpen kezelik, nincs egyenlőség. Aztán Aztán az, hogy a, hogy, hogy e, a különböző zónákra vonatkozva mi az, az osztályelnökség véleménye, ezt is szeretném tudni. Péter Zenúré a szó. Köszönöm szépen, köszönöm az elő, bevezető megjegyzéseit, miniszter úr. Nagyon sokat dolgoztunk már az elnökségük megkezdése előtt, nem csak a gáz és az elektromos árammal kapcsolatos dossziékon, hanem más dolgokon is. A bevezetőjében megemlített valami olyasmit, hogy a mai elektromos áram piaca határokon átnyúló jellegű. Ezt egy kicsit megkérdőjelezném, mert a probléma pontosan az, hogy az európai határokon átnyúló kapacitásnak csak a felét használtuk ki az elmúlt év során. Tehát nem az a kihívás, hogy ez a piac határokon átnyúló jellegű, hanem az, hogy nincs el, elég elegendő határokon átnyúló ö, csere, illetve határokon átnyúló tevékenység ezen a piacon. Úgy gondolom, hogy az osztrák elnökségnek piac alapú megközelítést kellene alkalmaznia, és hangsúlyoznia kellene azt, hogy a határokon átnyúló energiapiac beindítása, aktiválása mennyire fontos lenne. Emiatt aztán az árak magasabbak, mint kellene, nem tudjuk elérni a klímaváltozással kapcsolatos Párizsban tett kötelezettségvállalásainkat. A megújuló energiából sokkal többet tudnánk feltölteni a hálózatba, hogyha az energia megfelelő módon áramolhatna határokon átnyúló jelleggel. Tehát pontosan ezt a témát egyébként a tanácssal már nagyon sokszor tárgyaltuk. A kérdésem egyszerűen az lenne, hogy kívánnak -e egy piac alapú megközelítést kialakítani ebben a témában? Szeretnék-e tovább ösztönözni az energiaáramlások határokon átnyúló irányulását, hiszen ez az európaiak számára nagyon-nagyon sokat jelentene. Köszönöm szépen, Járó Benedek úr a szó a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a korrigámhoz az elektromos árampiacának kialakítását, illetve a kapacitási mechanizmusokat, ami a leginkább vitatott kérdés, de különösen az érdekelne, hogy az osztrák helyzet hogy néz ki egy témában, ugyanis persze a kap kapacitási mechanizmusok azok utolsó lépésként, utolsó lehetőségként kell, hogy fellépjenek, és korlátozott a lehetőségük, aztán ö, ezekkel kapcsolatban is van szénkibocsátási ö, határérték, ezeket mind ö, megkérdőjelezte egy vagy más tagállam. Tehát nagyon nehéz közös álláspontot, közös véleményt kialaktani a parlament és a tanács között én az osztrák véleményre lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban. Tehát a kapacitási mechanizmus határokon átnyúló természetéről. A másik, én is a gáz irányelvről szólnék, illetve az északi áramlat kérdéséről, az északi áramlat kettőről. Ez is nagyon nagy vitát fog majd generálni, úgyhogy erről is kérdezném az elnökség képviselőjét. Gue nevében a következő felszólaló tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm Önt, miniszter úr. Egy olyan kérdéssel kezdem, amelyet eddig nem kommentáltak. Számunkra, valamennyien számára az energia egy közjószág, tehát hozzá kéne férni ehhez az energiához mindenkinek, mint mondtam, az osztrák elnökség mit tervez ennek érdekében? Tehát az, hogy a mi kérdésünket tudják-e támogatni, mi szerint igazságosan kell elosztani az energiát, és egy jó hozzáférést biztosítsunk, és transzparens legyen ez, és hát a fogyasztókat is támogatjuk. Mindenek előtt a védelemre szoruló sérülékeny csoportokról beszélek. Aztán a második kérdés, versenyképesség támogatása az iparban és az energiában. De most eltekintve a versenyképességtől, ez gyakran elhangzik itt a szakbizottságban, a probléma az, hogy létezik az energiaszegénység. Számos polgár van, aki ennek az áldozata. Ezért feltenném önnek a kérdést, ön, mint osztrák elnök, mit tervez annak érdekében, hogy a problémát kezelni tudjuk, mi szerint a sérülékeny csoportoknak segíteni kell ezen a területen is, és az osztrák elnökség hogyan tud egy közös definíciót kielégíteni a energia szegénység témájában. A kritika, amit máig is gyakorlunk, az az, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával, sem a tanács, sem a bizottság nem veszi ezt komolyan. Nincsen konkrét javaslat az energia szegénységre. A harmadik utolsó kérdés, az osztrák elnökség foglalkozni fog-e a, a saját belső energiaforrásokkal, mert nagyobb energiabiztonságra van szükség, kevésbé szabad függőnek lennünk napjainkban a természetes erőforrások mindenek előtt a földközi tenger keleti térségében vannak, Ciprus környékén például. Milyen javaslatok van, hogy ezeket a természeti erőforrásokat jobban kihasználjuk, amiket felfedeztek. Kappel asszony, szokás szerint. Köszönöm szépen, miniszter úr, professzor úr, ezek a fontos pontok, amik számunkra mm, ez a zöld, a tiszta energiacsomag, a Connecting Europe Facility, amit erősíteni kell, növelni kell a következő több éves pénzügyi keretben, illetőleg a beruházási projektek az energiainfrastruktúrába. Ma délelőtt három dossziét fogadtunk el a tiszta energiacsomagból, a clean csomagban az irányítás, az energiahatékonyság és a megújulók felvizsgálata irányelvi szinten. Ez az, amit elfogadunk, és három ilyen dosszié kerül most a trilógus elé, nagyon röviden el is látni fogja. Az elektromosság design irányelv, a kapacitás mechanizmusokkal, aztán a kockázat megelőzés a villamosági szektorban és az ESZA. Tehát három nagyon fontos anyag ez, amely az európai egységes energiapiac szempontjából jelentőséggel bír Természetesen a gáz egységes piacának kiegészítése is fontos lesz még. A Connecting Europe eszköz a több éves pénzügyi keretben a tervek szerint növekedni fog, plusz 47%-ról beszélünk, ebből pedig 8,7 milliárd euró arra jut, hogy az energiainfrastruktúrát fejlesszük ez egy nagyon fontos pont az energiaunió kiteljesedése irányában, de beszélni kell az interkonnektorok fejlesztéséről is, és a PCI bekötése is fontos. Ez most a kérdés. Az új PCI lista az ön elé kerül majd. Az interkonnektivitás a 10%-ot kéne, hogy elérje 2020-ig, tehát és 2030-ig ez 15%-ra növekedne. Az interkonnektorok szempontjából ez a szám él mostanáig. Ausztria hogyan tud -e ehhez viszonyulni, vagy tud-e valamit mondani az új projektekkel a PCI listával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Rübig úr, a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Inkább kérnék, mint sem kérdeznék. Az Európai Parlamentben van egy úgynevezett STOA panel, Scientific Technology Options és Options és kialakítottak egy ilyen silo és pipe stratégiát, tehát vannak ügynökségek, intézmények, ahol nagyon komoly tudásbázis alakult ki, de nincsen kiérlet kommunikációs stratégiánk, de éppen a machine learning, a mesterséges intelligencia, a tömeges adatfeldolgozás miatt van lehetőség arra, hogy tovább lépjünk, de ez kommunikációra szükség van. Talán ezt jobban ki lehetne használni. Az én példám egyébként az a gyerek, amelyet egy digitális egységes piacért felel egy, az EISZ-val, az ESZ-val egy platformot kéne már kialakítani, és elengedhetetlen, hogy az ENISA, amelyik ugye az adatbiztonságért felel ebbe, nem működjön közre. Viszont ennek hiányzik a platformja ennek az együttműködésnek, és további intézményekkel és ügynökségekkel is hiányzik ez. És az osztrák elnökség nevében kérem, hogy gondolják végig, nem lehetne kezdeményezőleg fellépni. Kedves kollégák, köszönöm a kérdéseket. Valamennyi fontos kérdése volt. Ó, elnézést újabb kérdés. Elnézést kérek, eh, az elején jelentkeztem, eh, de, de túl, túl rövid a kezem valószínűleg, Freund úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Fassman professzor úr, nem akarom felelőssé tenni ezért, de azért az a helyzet, hogy Ausztriában van némi hitelességi problémánk ami a klímacélokat illeti, és hát ebben az összefüggésben az energia nyilvánvalóan nagyon fontos fejezet, hogyha a CO2 kibocsátásra gondolunk, évek óta az a helyzet, hogy nem tudjuk ezt csökkenteni. Az összes cél, amit itt kitöztünk, ugye nem valósult meg, negatív értelemben túlléptünk ezen, ezért nagyon nehéz a saját pozíciókból azt mondani, hogy ezt és ezt és ezt el akarjuk érni, miközben oda-haza erre nem vagyunk képesek. Egy témát most felvetnék, ami önt tudósként, és persze most itt éppen energiaszakértőként is érinti, mi a helyzet a fúziós reaktorral, az ITER-rel Franciaországban, ez egy kísérleti reaktor. Ausztria erről hogyan vélekedik? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Kiegészíteném a vitánk vége előtt. Ez az előző kérdés folytatása valahol. Önök azt mondták, Energia Unió. Elizabeth Köstinger nevében mondta, hogy az Energia Unió alapvetően fontos az energiapiac, az energiabiztonság szempontjából a lehető leggyorsabban ki kéne alakítani az elektromos árampiacának kialakítását, az idevágó törvényeket. Ez egy fontos definíció, az interkonnektor definíciója nagyon fontos a mi irányelvünkben, a piacra vonatkozó irányelvben, és ezt meg kéne csinálni, mint mondtam. A gáz irányelv átdolgozása során hasonló interkonnektor definíciót használtunk, és sokan kételkednek azzal kapcsolatban, a tanácsban, hogy mi a helyzet ezzel a definícióval. Nagyon. Hogyha ez hasonlít az elektromos árampiacához, hogyan tervezik a két irányelvet összhangba hozni az elektromos áram és a gáz piaci irányelvet? hogyha nem értünk egyet az interkonnektor definíciójával, és hát ön kételjeket is említett, és a tanácsban nagyon sok a kételje ezzel kapcsolatban. Szinte lehetetlen lesz a tárgyalásokat lezárni az elektromos áram kialakításával kapcsolatban az osztrák elnökség alatt. Egyszerűen azért nem fog ez menni, mert hát úgy gondoljuk, hogy bátorítani kell önöket, mint számos kolléga említette korábban a mai vita során. Igen, miniszter, igen tisztelt miniszter úr, örülök, hogy eljött közénk. Talán adott esetben rövid válaszokkal tud szolgálni nekünk, de az a kérdésünk, hogy továbbítsa a kérdéseket Elizabeth Köstinger asszony irányába, aki Ausztriában a szövetségi miniszter az idegenforgalmi és fenntarthatósági területért is felel. Ide tartozik az energiaterület is. Mi fogunk vele együttműködni a következő fél évben ilyen fontos témákban, mint az elektromos áram piaca például. de ide tartozik a gázpiac is. Miniszter úr, parancsoljon! Köszönöm szépen a kérdések. Nyilván továbbításra szorulnak valóban. Köztinger kolléganőnek el fogom mondani a benyomásaimat is, hogy melyek azok a területek, ahol a leginkább érdekfeszítő a vita. Krasztodemszki úr a kérdésére vonatkozóan itt a gáz egységes piac irányelv. A koreperben folyó vita rámutatott, hogy nincsen konszenzus a tagállamok körében. A válaszom az, hogy tovább kell tárgyalni ezek után. Az idevágó munkacsoportban, tanácsi munkacsoportban és a feladat az, hogy nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy hogy tudunk konszenzust találni. Kardin úr, Karinz úr, tehát az osztrákokról azt mondta, hogy jó tárgyalok, remélem, hogy igaza van ebben. Alapvetően úgy látjuk, hogy a diverzitás, sokszínűség a gáz továbbításban, gázszállításban, a különböző származási országból, ez végül is egy pozitív fejlődés, tendencia, amikor az ellátás biztonságról beszélünk, de azt is látni kell, hogy ezeket az infrastruktúrális projekteket az EU jog értelmében kell végrehajtani. Péterzen úr, az önérva az volt határokon átnyúló csere, árampiacon, és nem élünk ezekkel a kapacitásokkal, ez valóban az egyik célkitűzés az egységes piacra vonatkozó rendeletben a trilóguson nyilvánvalóan ambíciózus megoldásokat kell keresni. Piacalapú eljárást akarunk, ugye ez volt az ön alapvető felvetése, úgy gondolja, hogy a piacban bízni kell itt eh, ezen a területen, igen, azt mondjuk, másrészt viszont azt mondjuk az ellátás biztonság eh, figyelembe vendő és eh, létrehozandó, és ezért a piacot némileg szabályozni kell egyes területein. Karinz úr és Jávor úr is felvetette a kapacitás mechanizmusokat, vagyis, hogy tárolni kell, rendelkezésre kell bocsátani a kapacitásokat, és hát hogyan tudjuk ezt financiális szempontból kezelni. Nos, megint csak, hát egyensúlyra kell törekedni, Egyrészt itt a környezetvédelem szempontjai vendők figyelembe egyrészt, másrészt az ellátásbiztonság megint csak lényeges, ez egy központi érdekünk, ezért aztán a különböző határi értékeken, hogy mennyi CO2 a megengedett érték, amikor egy áram egységet előállítunk, mm, ez egy fontos kérdés lesz, tehát vitát kell erről folytatni, mert nyilvánvaló, hogy az összes normatív meghatározás mm, nehéz ilyen esetekben. Szili Kiotis úr, energiaszegénység, mint téma, ezt, ezt önvetette fel, ez egy nagyon érdekes téma, társadalom politikai szempontból is releváns, akkor azt kérném, hogy a nemzeti támogatási rendszereket is nézzük meg. Elsősorban az ő feladatuk ez, hogy nemzeti keretek között biztosítsák ezt, annak függvényében, hogy milyen szervezeti formájuk van. Tehát állami, regionális vagy helyi szinten kell a megfelelő támogatási rendszereket bevonni a saját megújuló hm, források kiépítése, fejlesztése, ez nyilván egy helyes megközelítés, amit az áram egységes piac irányelv keretében igyekszünk megteremteni. Kapelasszony, Connecting Europe eszköz, finanszírozási eszköz, ez fontos, mi is úgy látjuk, erős infrastruktúra kell egyszerűen azért is, hogy a megújulók jelentette potenciált ki tudjuk aknázni. Tehát a médiában gyakran látjuk, Észak-Németországban a szélenergiát, nagyon komoly túltermelés van már abból az energiából. Ilyenkor jön a kérdés, hogyan tudjuk ezt eljuttatni a városokba, az ipari központokba délen, vagyis az energiaszállítás, az idevágó infrastruktúra kérdése újra és újra felmerül. Ezért aztán uh, a Connecting Europe uh, eszköz egy fontos kérdés. A PCI lista, nos, uh, Ausztriának ebben nincsen álláspontja véglegesítve, egyelőre szeretnénk a tanácson belüli vitákat kivárni, a folyamat elindult. Most Freund úr azt kérdezte, hogy az iterről mit gondolok. Nos, hát a magfúziót, hát valamikor fizikában tanultam, de azért hát hasonló a helyzet, mint önnél, hasonló a helyzet, mint önnél, ez nem most volt, évtizedekkel ezelőtt, és emlékszem, hogy a fizika tanárunk már akkor lelkesen beszélt erről a potenciáról, hogy fúz, magfúzióval hogyan lehet energiát nyerni. Messzire fogunk jutni, ebben biztos vagyok, de ez még eltart, amíg gazdaságilag és biztonságosan is kiaknázható. Ez egy alapkutatási projekt, és én nagy híve vagyok az alapkutatásnak. Azt is mondta még, hogy hitelesnek kell maradnunk, lennünk a környezetvédelemben, a 2030-as misszió, amit el kell fogadnunk még, nyilván ambíciózus célokat tartalmaz, 45-50 százalék lenne a megújuló energia akkor már, és az áramterületen tulajdonképpen 100 százalék megújulót akarunk alkalmazni, tehát az áram területén egy energia önellátásban gondolkodunk, legalábbis technikai szempont. Tehát tehát mérleg szerint persze a végeredmény kell, hogy legyen. Mindig lesz export-import, de a, a CO2-nél 36%-os csökkentést szeretnénk, és az energiahatékonyságból 25-30%-kal szeretnénk csökkenteni. Vagyis el kell, hogy mondjam, ambíciózusak a céljaink, és ha találkozunk egy pár év múlva, akkor kritikusan kérdezzenek majd rá, hogy mennyiben érjük el a céljainkat. Buzek úr, egy kérdése még önnek is volt. Az interkonnektorokban, amikor felkészültem erre az ülésre, foglalkoztam a kérdésem, mik azok az interkonnektorok, de közben meg is értettem, hogy mi egy interkonnektor, Nyilvánvaló, hogy a definícióra szükség van, mit, mi is az interkonnektor, de nem vagyok benne biztos, hogy száz százalékban egyeznie kell az áram és gázterület az interkonnektor fogalmának, hogy itt a teljes alignmentnek rendelkezésre kell állni, az nem biztos, de hogy definiálni kell az interkonnektort, az nem kérdés. Ez volt az én listám, erre akartam válaszolni. Köztinger asszony adott esetben még pótolhat dolgokat. Thank you very much, minister. Thank you. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönjük, hogy megbeszélhettük ezeket a kérdéseket, és írunk majd Köztinger asszonynak, a babájának talán, attól függ, hogy hogyan, de köszönöm, hogy ellátogattak ide. Ladies and gentlemen, let us go ahead. Uh, we've got next point on, on our agenda. Hölgyeim és uraim, folytassuk a napi rendünket. A következő napi rendi pont Norbert Hofer, osztrák közlekedés és innovációs és technológiai miniszter látogatása. Meg is adom önnek a szót, miniszter úr. Egy, mindig egyiket a másik után. Nagyon fontos kérdések ezek ugyanis. A Connecting Europe és az űrprogram elképzelhető, hogy ilyen jelentős űrkutatási program még soha nem volt, mint most. És az IKT, a Connecting Europe Facility is nagyon fontos. A villamosenergia, a gáz szempontjából és nyilvánvalóan lesznek majd javaslatok is ezzel kapcsolatban. Hadd kérjem arra, miniszter úr, hogy egy rövid bevezetővel kezdje el a meghallgatást. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uram, uraim! Volt arra módom, hogy az energiabiztonság kérdésébe belehallgassak. Rendkívül érdekes téma volt, azt is mutatja persze, hogy az Európai Unió nagyon fontos szakpolitikai területeken tényleg szorosan együttműködik. Nagy kihívásokat kell leküzdenünk, de csak közösen lehet ezt sikerrel megtenni. Nagy kihívások idejét éljük, a dolgok változnak, és ilyen időszakban kaptuk, vagy vettük át a tanács elnökségét a felelősségteljes elnökség önmagában is nagy feladat, de az, hogy pozitív jöv- a jövőhöz hozzájáruljunk, az még nagyobb. Ezt a pedig úgy kell óvatosan kihasználnunk ezt az időszakot arra, hogy amit eddig közösen elértünk, azt meg is tudjuk őrizni. A cél a tartós béke, szabadság, az ehhez fűződő jólét az Európai Unió országokban. Ez volt az Európai Unió alapjainak, alapítóinak az alapgondolata, az, hogy a jó gazdasági együttműködéssel azt biztosítsák, hogy a második világháborút követően és az azt megelőző időszakokban elszenvedett szörnyűségek ne ismétlődjenek meg. Ez sikerült, békét és szabadságot sikerült biztosítani Európában. Ma új kihívások vannak, amelyekre reagálni kell, amelyekkel foglalkozni kell. A nemzetközi verseny intenzívebbé válik, a Európa, mint verseny, helyszín. Trump elnök, ha jól tudom, épp ide érkezik. Eh, bocsánat, elindít egy igen erősen protekcionista politikát, és nem tudjuk, hogy ez végeredményét tekintve milyen lesz, hogy érinti az EU-t, de érinteni fogja. Másrészt pedig ott van Oroszország, Kína, mely mérhetetlen módon növekszik, a, az infrastruktúra, a vállalatok új technológia felvásárlása. Ott van India, és ott van az Európai Unió. Ebben a zenekarban kell felismernünk azt, hogy a tagállamok egyedül nem fogják eh, a versenyt állni, ezért ki is állunk az azért, hogy eh, a Európa, mint gyártóhely, mint gazdasági tér fennmaradásáért közösen álljon ki. Nagyon sok dolgunk, sok mindent kell elintéznünk, ott van a Kopernikus ezen a területen, hatékony intézkedések a fenntartható fejlődés érdekében, és eh, a radikális trendek fenyegetése, terrorizmus, bármely területre is gondolunk, a radikális trendek is hatnak. Ha meg akarjuk ezeket a kihívásokat oldani, akkor látjuk, hogy hatékonyan kell minden testületnek is együttműködnie európai szinten, még ha nehéz is. Továbbra is közös megoldásokat kell kidolgozni, az állampolgárok érdekeit figyelembe kell venni. Az elnökség mottója, mint tudják, a, az Európa, amely véd ez persze nem akarjuk, hogy azt jelentse, hogy az Európa, amely elzárkózik más elől, önmaga felé fordul. Semmi nem, kap mink, semmi nem kapcsol minket jobban össze, mint a közös célok, a közös feladatok, amelyeket közösen határozunk meg. Arról van szó, hogy még inkább megerősítsük az állampolgárok bizalmát a cselekvőképes unióban, és megerősítsük ezt a bizalmat a tagállamok között is. Biztos vagyok abban, hogy a tag, az önök országaikban is van olyan felmérés, hogy mekkora az Európai Unió iránti bizalom. És mindig arról beszélnek a média képviselői között, hogy milyen az eredmény és mitől olyan. Nekünk politikusoknak egyértelművé kell tennünk, hogy az Európai Unió nem más, mint a tagállamok. Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy ha a politikában valamit hibázunk, akkor egy másik szintet próbálunk azért okolni, és ez a szint az Európai Unió. Ha valami az európai szinten rosszul működik, akkor nem ők csináltak ott fent rosszul valamit, hanem mi, mindannyian politikusok vagyunk a tagállamokban felelősek érte, hiszen mi küldjük oda a politikusokat, ezért nekünk is felelősségünk van ebben. Remélem, hogy a következő hat hónapban ezt ezt is alá fogják tudni a kollégákkal. Arról van szó, hogy nagy, érezhető módon járuljunk hozzá a polgárok kérdéseinek megoldásához. Az Európai Parlament különösen fontos, a polgárok számára különösen fontos az önök parlamentje, ez a testület, hiszen önöket közvetlenül választották a polgárok, és önök közvetlenül a polgároknak, polgároknak tartanak eh, felelőssége beszámolással. Az Európai Parlament erős partner a közös célok elérésében, és az elnökségünk ezért különös figyelemmel kívánja az Európai Parlament szempontjait figyelembe venni. Hölgyeim és uraim, az alapvető célokból kiindulva, ha lehet, akkor most eh, az űrkutatás területén valósulbanti kérdésekre térnék ki, és elmondanám, hogy ez a hatalmas technikai jellegű szakpolitikai terület mennyire fontos Európa és a tagállamok jövőbeni szerepében, nem csak a világűrben. Ez az ágazat alapvetően fontos stratégiai jelentőséggel bír a Kopernikusszal és a Galileóval, az Egnosszal. Olyan programjaink vannak, amelyek rendkívül magas szinten is képviseltetek, és nem szabad összekeverni őket régi világűrkutató népekkel, országokkal. A politikusok és a szakértők határozottan határozott akarattal tűztek ki célokat. A Galileót az űrbe küldték, ez volt az első lépés, azért, mert szükség volt erre a rendszerre. A műholdas navigáció nap mint nap velünk van, minden gyermek ismeri a navit, a GPS, de, de mm, mi van akkor, hogyha megváltozik a kapcsolatunk az Egyesült Államokhoz. Ha a biztonság nem lehet minden egyes pillanatban le, lehet tudni, le kell tudni kapcsolni a rendszert. Ez lehet, hogy kellemetlen az autósok számára, a pilóták számára, akik egyre kevésbé önmaguk, hanem GPS-es rendszerekkel repülnek, sőt már felszállni is így tudnak, ők teljes mértékben függnek a GPS rendszerektől. Ha itt valami változik, ha itt valami megváltozik, akkor az igazán probléma az életben. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrákat hosszú távon kell tudnunk biztosítani, és technikai értelemben folyamatosan javulnunk kell, felfegyverkeznünk kvázi, felszerelkeznünk, hogy a fenntartható fejlődés, étkajlatváltozás, migráció és biztonság terén is az űrkutatási eredményeket fel tudjuk használni. A hatékony és mindenképpen hatásos irányítás óriási jelentőségű a világűrben és a szinergiák más programokkal, más szakpolitikai területekkel való összekapcsolás is az, Európa, a, az elnökségünk célja. Meg kell tudnunk, előre kell tudnunk jelezni az új kihívásokat, reagálni kell a, az űrkutatási ágazat változására. A New Space és a, a komercializálódás például mind kihívás. Igyekszem nagyon rövid lenni, elnök úr november 30-án tartunk miniszteriális szinten a jövőbeni öm, programokról egy tárgyalást, november 5-én Grázban egy világűrkonferencia, Szálini úr lesz az előadó, a Juve program előadója, remélem ott lesz Grázban. Szeretném hangsúlyozni, hogy az ESA együttműködés Spanyolországgal mind fontos lesz ha nagyon-nagyon röviden szabad még a legmagasabb szintű területről, a DOT-ról beszélnem. Nos, ez valóban egy sikertörténet, nagyon szeretik az európai változatok. Ez is a közös európai identitás, internet alapú identitásnak a jele. Az osztrák elnökség a doméneket továbbra is modernizálni szeretné, az online világhoz, módosulásaihoz nekünk is igazodni kell, és ezek a változások folyamatosak. Üdvözöljük az érintett felek fórumát, amely tárgyal majd a domének eh, módosításáról. Gyors fejlődést szeretnénk, és a tanács általános iránymutatásait megfogalmazni a parlamenttel, a tárgyalást elindítani még a ciklus alatt, sőt, eh, remélem, hogy ezt sikerül is megvalósítani. Köszönöm, elnök úr, köszönöm én is az előadást, nagyon fontos ez is nekünk. Két nagyon fontos dosszié, az űrprogram és a Connecting Europe. Az EPP nevében adom meg először a hozzászólási lehetőséget. Kárinc kollégája a szó. Kösz, Rübig úr. Köszönöm szépen, köszönöm, üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben. Nagyon fontos terület a jövőre nézve a hálózatcsatlakoztatási eszköz is, ugye a közlekedés szempontjából, a légiközlekedés szempontjából is, de ugyanúgy az a személygépkocsi közlekedés szempontjából és a hálózat összekötési eszköz szempontjából is a telekom egységes piac, aztán az áram egységes piaca is olyan dolgok, amelyekkel nagyon sokat foglalkozunk. A vannak olyan struktúrák, amelyek az, az államokban kin, meg, kinőttek, úgymond, megnövekedtek, és ilyen oliga, oligarha központokká váltak a ö, nagyon fontos, hogy megfelelő szolgáltatásokat lássák el a fogyasztókat, de nagyon fontos az is, hogy meglegyen a megfelelő verseny annak e- érdekében, hogy ez megtörténjen. A CEF jól néz ki, az űrprogramról kérdeznék, hogy van-e egy jó kommunikációs platform, Ugye tudjuk, hogy a, vannak ilyen silószerű képződmények, amelyek nem biztos, hogy megengedik, hogy a különböző intézmények megfelelőképpen kommunikáljanak. Hogy tudja az osztrák elnökség el érni azt, hogy közös platform alakuljon ki, amelynek segítségével ezek együtt tudnak majd működni a mesterséges intelligencia különböző kommunikációs struktúrák európai szinten is lehetővé teszik azt, hogy ez megvalósuljon, gondoskodhatnak arról, hogy a kommunikáció optimálisabban folyjon a különböző területek között. Köszönöm. Krasznodemszki úré most a szó. Köszönöm szépen. Tosanovszki kollégám tulajdonképpen az, aki ezért a területért felelős, aki ezzel foglalkozik, de sajnos vissza kellett utazni a Prágába, ezért nem lehetett itt. Engem kért meg, hogy helyette szólaljak fel ezen az ülésem. Hadd kezdjem azzal, amivel miniszter úr is kezdte a beszédét, a protekcionizmus veszélyével protekcionista tendenciák Európában is léteznek. Közép és kelet Európában nem kevésbé, de az Európa fennmaradó részén is igen, nagy számban, és hát itt az a parlamentben is kapnak ezek támogatást. Ezért régióm nagyon sokat vár az osztrák elnökségtől, Emlékszem, hogy a közép-európai területtel kapcsolatban milyen reménykedéseink voltak, reménységeink voltak. Reméljük, hogy az osztrák elnökség, mint Közép-Európa egy része, most ki tudja építeni a megfelelő szükséges hiányzó szerkezeteket. Őrprogram. Mit gondol miniszter úr az Európai Parlament a 2019-es választások előtt még a tanácssal meg tud-e egyezni ebben a témában? Azért kérdezem ezt, ugye az a kérdés, hogy az osztrák elnökség mennyire gyorsan fog tudni előrelépni, illetve mennyire tudja ösztönözni az előrelépést. Aztán az Egyesült Királysággal kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Természetesen ők is résztvevői az űrprogramnak. Hogy fogják ezt majd megoldani a Brexit után? Köszönöm szépen, Kappel asszony a szó. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Hofer szövetségi miniszterről jött a szakbizottság, örülök, hogy itt vagy. A nagy globális témákról egy kicsit lejjebb mennék, egy kicsit részletekbe mennék, ami nálunk a szakbizottságban nagyon fontos, a digitalizáció teljes területe, ami szintén az infrastruktúrális minisztériumot is érinti Idén május óta van egy tanulmány, amit az Európai Számvőszék készített, amely azt tartalmazza, hogy a széles sávú kiépítés a tagállamok szintjén hát kívánatos lenne, de egyelőre lemaradtunk. Mindenek előtt a vidéki térségekben maradt le a széles sávú építés, ez ultra gyors kiépítés egyébként. A városokban sem úgy alakul, hogy az Európa 2020-as stratégia ezt tartalmazta volna, aztán a számvőszék különböző ötletekkel áll elő, hogy mit tehetnének a tagállamok, hogy megszűnjön ez például a tagállamok dolgozzák át a terveiket a széles sávú vonatkozásban. Az Európai Bizottság az iránymutatásokat is szabályozhatná újra, az állami támogatások kérdését és az F-szín keresztül és mindenek előtt kisebb projektekbe lehetne menni. E, most a kérdésem az, hogy az osztrák elnökség részéről lesznek-e kezdeményezések arra, hogy a széles sávú kiépítést e, Európában a tagállamok szintjén támogatni lehessen egy másik terület, amiről beszélni szeretnék, az a világűr, mint ágazat. Az új több éves pénzügyi keretben van egy európai program, amely 16 milliárd eurót kap, ez a világűrrel foglalkozik, és hát a súlypontokat kijelöltek, a Galileo, a Kopernikus, és természetesen az új biztonsági komponensek is. A kérdésem ezek után az, hogy vannak a kezdeményezések osztrák fél részéről, a tanács elnöksége részéről, hogy kis és középvállalatok számára, a startupok számára hogyan tehetjük olcsóbbá a világűrkutatást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Most megkérem miniszter urat, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve foglalja össze majd a végén a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Rübig úr, már többször beszéltünk egymással a külföldi telefonálás, tehát a roaming tárgyájában. E, még mai napig is követi ezt a témát, ezért egy kicsit szkeptikus voltam e, az ön kérdése és a kappelasszony kérdése e, kapcsán is és a, az 5G kérdésében is, de azt hiszem, hogy a jelenlegi kompromisszum az nagyon jó, tudunk majd vele mit kezdeni, és ezt üdvözlöm is, azt hiszem, hogy önök is elégedettek lehetnek ezzel a mostani megoldással. Az űrkommunikációról beszélt, illetve az ügynökségről, arról, hogy az intézmények hogy néznek ki természetesen jobban össze kell hangolni ezeknek a működését, és ezért tenni is fogunk, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a feladatokat megfelelő világossággal elosszuk, annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések a különböző intézmények között. Nagyon sokan azt mondják, hogy világosan meg kell határozni, hogy ki milyen területért felel és biztos vagyok benne, hogy az elnökség keretében a parlamenttel és a bizottsággal együttműködve meg fogunk tudni erre találni pozitív megoldásokat. Krasnodebski úr a protekcionizmusról beszélt, ami most nem csak az USA-val kapcsolatban hozható fel, hanem az Európai Unión belül is létezik talán elmondhatom a személyesen, hogy ugye én Ausztriában a vasfüggöny idejében nőttem föl, és van egy bizonyos fogalmam arról, hogy milyen az, amikor egy határról egyszer csak eltűnik a vasfüggöny, és az ember látja, hogy milyen, e, milyen fejlődés indulhat el e, ebben az esetben Persze a protekcionizmus is sok mindent tesz, de az, hogyha a protekcionizmus eltűnik, és eltűnnek a vasfüggönyök, az még többet tud tenni a fejlődésért. És ezt látom ugye Ausztria és Magyarország között is, ahol most már nincsenek ilyesfajta határok, és hogy ez milyen sokat jelent. Egy közös úton indultunk el, mint Európai Unió, ezen járunk most, és senkit nem hagyunk magára együtt haladunk ezen az úton. Nagyon fontos, hogy ezt tegyük, és ne tegyük, ne kövessük el azt a hibát, hogy mindenféle íz, érzelmi ö, felbuzdulásból ö, túlságosan gyorsan ítéljünk bizonyos dolgokban. Nagyon fontos tehát a diplomácia kihasználása ami egyébként Ausztriának mindig is erőssége volt és azt hiszem, hogy eb, ezen a grémiumon is ki tudunk mondani. Nagyon jó működő az irányítás, nagyon jó, jól fog működni a, a tanács, nem azért, mert annyira zseniálisak a minisztereink, hanem azért, mert nagyon, nagyon nagy alkalmazotti stáb támogat minket, és igyekszünk kompromisszumokat találni, meg, megpróbáljuk megtalálni a megfelelő utat, amin el kell indulnunk. Persze mi tudjuk átadni miniszterekként a mindenféle fontos üzeneteket, de akik nekünk dolgoznak, azok végzik el a munka oroszlán részét, és erre mi tudunk támaszkodni. Tehát mi hídépítők leszünk. Aztán, a, hogy lesz-e 19-ig erről egy megállapodás a választásokig? Hát csak azt tudom megígérni, hogy minden tőlünk telhetőt meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ez megszülessen. A Brexitről is tettek fel kérdést, illetve hogy a Galileóra ez milyen hatással lesz majd. Olyan helyzetben vagyunk, ahol az csomag egészen kell dolgoznunk, a Galileót is egy csomagon belül kell majd kezelnünk. Én nagyon remélem, hogy az ős csomag szempontjából jó eredményt fogunk tudni elérni. Természetesen a személyes ö, alkalmazással kapcsolatban lehetnek majd problémák, de remélem, hogy minden rendben lesz. Kappel asszony a digitalizáció által támasztott nagy kihívásokról beszélt. Ma az Európai Unióban és a gazdaságban nem csak nagyon fontos az, hogy akár a közlekedés, akár a vonatközlekedés és a légi közlekedés támogatására használjuk ezt, hanem hát gyakorlatilag minden, minden más területen a társadalom egészében, minden szempontból fontos. Igen, az 5G kiépítése az egy olyan új lelenség, amire reagálnunk kell. Minden háztartásnak kell, hogy biztosítsunk egy ilyet. Ez egy olyan közös koncepcia, amelyet az Európai Unió tervez meg, de a tagállamok kiviteleznek. és hogy az üvegszálas technológia kiépítése lenne itt a legjobb ebből a szempontból. Elnök, köszönöm szépen a bevezető beszédét is, miniszter úr. Köszönöm szépen a megjegyzésekre és kérdésekre tett válaszait. Minden jót kívánunk önnek a munkájához. Nagyon fontos területért felelős. Köszönöm szépen minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. Most pedig a következő pontunk a 26. a energia belső piaca, 27-es energia belső piacra vonatkozó közös szabályok, egy átdolgozás az irányelv esetében. Kanis kolléga, aki ezért felel. Köszönöm szépen három perc, sőt egy perc alatt sikerült a szavazást megállapítani, hogy mikor lesz, és el, elkezdjük, befejeződött májusban aztán a szavazás, aztán június végén, mint mondtam, a trilógusba mentünk, az osztrák elnökséggel is már elkezdtünk tárgyalni, és rámutattunk a politikai kihívásokra, aztán a technikai találkozókra is sor került. Idén ezen a héten lesznek ezek, aztán szeptemberben is lesznek még. Szeptember 11-én lesz a következő trilógus, tehát belevágtunk a munkába, megy a trilógás. Trilógis, sokat, trilógus, sokat várunk az osztrák elnökségtől, hogy le tudjuk zárni még ő alattuk ezt az egész anyagot. Köszönöm szépen! Ezek után minden világos. Akar-e valaki kérdést feltenni, megjegyzést tenni? Köszönöm szépen. Ja. Megkezdődött egy pár napja a munka, két, het, két héttel ezelőtt pontosabban szólva, nem lesz egyszerű vita ez nyilvánvalóan, és uh, uh, trilógus reméljük lezárni a nap, uh, napi rendünk, utolsó pontja következik. 28-29-es, egybevonva a kettő. Javaslat a Horizont Európa Kutatási és Innovációs Keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabálynak megállapítása szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendelet, Második a javaslat a Horizont Európai Kutatási Innovációs Keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozása szóló Európai Parlament és Tanácsi Határozat. Két téma, két előadó. Dan Mika úr az egyik, Krisztián Éler úr a másik. Kedves kollégák, mind ketten elmondhatják a véleményüket. Ez így első eszmecsere, egy rendkívül fontos dossziéban. Dan Mika úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik az elmúlt hónap során segítettek abban, hogy egy megalapozott jelentés szülessen. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, akik keményen dolgoztak, és igyekeztek megérteni, hogy én mit csinálok. 6.30-kor lesz ma egy ülésünk, az ITRE bizottság szakértőinek részvételével, és ők keményen dolgoztak. Köszönöm szépen a frakcióknak is, ő, közülük is sokan közreműködtek, és köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is, akik igyekeztek jelen lenni, és a szükséges magyarázatokkal rendelkezésre állni. Az eredeti ígéretem az volt, hogy a jelentést ezen a héten elkészítem, és két konferenciánk már volt, miközben rengeteg kétoldalú találkozóra is sor került, és a legfontosabb érintetteket is meghallgatjuk, visszajelzéseket kapunk tőlük, hogy lássuk, hogy mi az, ami megváltoztatandó, hogyan kell ezeket megcsinálni, hogyan lehet a legjobban haladni a következő Horizon Európa programban és a keretprogramban. Most pedig szeretném a legfontosabb pontokat kiemelni. Mint már elmondtam, az árnyék előadók a tervezetet megkapják, megkapták a július 10-i legfrissebb anyag formájában, és az árnyék előadóknak, ezt mondom, el fogom küldeni még ma, hogy lássuk, hogy milyen dinamizmus alakult ki a szöveg elkészítése során, milyen motivációk késztettek erre vagy arra. A legfontosabb pontokat most röviden bemutatnám, Egyrészt a költségvetést növelni szeretnénk 120 milliárd euróra, a Horizon Europe esetében. Az Európai Bizottság javaslata 83,5 milliárdról beszél, vagy 94 milliárdról jelenlegi árakon, ez viszont messze van attól, amit a parlament már felvetett. Mint már mondtam, 102 milliárdot javasolnánk jelenlegi áron. A második pont a kut, az alapkutatás erősítése, a kollaboratív kutatás erősítése egyszerűen azért, mert az alapkutatás egy igen fontos eszköz az, er- és érték az Európai Unióban. Nagyon fontos, hogy ha el akarjuk érni az EU céljait, hogy ezt a témát is erősítsük. A harmadik pont pedig a viszonosság elvére hivatkozik. Tisztáznunk kell a helyzetet, mert amennyire én tudom, egy olyan helyzetben vagyunk, amely némileg fura pillanatnyilag. Egyrészt túljegyzésről beszélünk, tehát nincs elég pénz a magas szintű kutatások finanszírozására, tehát túl sokan jelentkeznek, és a legkülönbözőbb pályázatoknál ezt látjuk Európában. Másrészt viszont elég sok pénz van, nem tudok pontos számot mondani most a Horizon 20-20-on belül, hogy mennyit adtak ki egyes területeken, egyes cégeknek, vagy társult országoknak, vagy harmadik államoknak. Nincsen pontos felosztás erre, de úgy gondolom, hogy a viszonosság az fontos és kötelező mert különben nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért nyitjuk meg a finanszírozást európai pénzeken keresztül, és miközben európai ö, személyeknek, hivataloknak nem teszik lehetővé, hogy ők hozzáférjenek az együttműködő országok pénzéhez. Tehát azt gondolom, ez egy rendkívül fontos téma kell, hogy legyen, és van még egy további pont, amit tisztázni kell. A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok erősítése, ugyanis ez egy fontos érték az európai kutatásnak, mert az új belépők, a kis belépők szükségesek nekik, segíteni kell abban, hogy megvédjék a szellemi tulajdonukat. Másrészt azt is pontosan tudjuk, hogy ki az a személy, aki valójában a szellemi tulajdon jogot gyakorolja. Ezt nekünk tudnunk kell viszont. Aztán az ötödik pont, ami szerepel a jelentésemben, az első kereskedelmi igénybevétellel foglalkozik az Európai Unión belül, tehát ha európai pénzből finanszíroztunk valamit, akkor hova kerül az első haszon? Hogyha komoly hatást érünk el, és finanszírozunk valamit, akkor a értékkel is számolnunk kell, és ezzel valaminek történnie kell. Tehát az első kereskedelmi kihasználás az Európai Unióban, ez egy rendkívül fontos elv, erre külön felhívnám a figyelmet, a szinergiákat eh, itt alkalmazni kell, a DG Regio-val együttműködöm, hogy ö, eh, ö, eh, ügyesen dolgozunk. Az egyenlő munkáért, egyenlő bért, ez egy olyan válasz, amit az Európai Parlament ö, is felvetett. Már például említettük a teherautósofőrök fizetését is az Európai Parlament ebben már állást foglalt, és ugyanezt mondhatjuk a kutatókról is, akik egy kutatási projektben dolgoznak, azok kapjanak egyenlő bért, és úgy gondolom, hogy a kiválóságot kell szem előtt tartani, nem pedig a gendert vagy a származást másrészt pedig át kell hidalni a szakadékot a különböző kutatási területek között az Európai Unióban, és jobban figyelembe kell venni az Európai Unión belüli kiválóságot, és ezek lennének azok a pontok, konkrétan 10 pont, amelyel foglalkozni szeretnék, és ezt fogja tartalmazni az a dokumentum is, amit eljuttatok a titkárságnak, és eh, amiről kérem, hogy csatolják a tervezethez. Nagyon fontos. Köszönjük, hogy ezt elmondta. Eh, figyelmeztetem megint magunkat a, a a mai nap végét jelző időpontig, amit nem léphetünk túl. Éler úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm azt, hogy ilyen összefogott álláspontot sikerült kapnunk a parlament előadó és árnyék előadók részéről. A részleteket nézzük. Igen, említettük már, hogy a 120 milliárdra emelték a költségvetést, de ez nem a működési. Egyszerűen csak ez a reflexió arra, amit a az állam és kormányfők elhatároztak. Nagyon fontos, hogy nem költségvetési emelést akarunk, hanem azt akarjuk, hogy a tanács tartsa magát a tíz évvel ezelőtti saját határozatához. A struktúrával kapcsolatban. Ami az első pillért illeti az ERC-t, szeretném a a kiválóság pecsétjének alkalmazását jobb, jó lenne, hogyha a fiatal kutatókra nagyobb lenne a figyelem, javítható lehetne az, hogy jobb legyen a, a gender kérdés, a munka-magánélet egyensúlya, ne csak emle, emlegetni kell százszor a programban, hanem valóban le kell ezt fordítani a kutatónők életére. A fizetés, kutatási infrastruktúra, az okos stratégiák, a kis kutatási infrastruktúra a kevésbé fejlett államokban az FC finanszírozás kérdése is ez azzal összefügg, az úgynevezett nyitott tudomány felhő, amiről már egy évtizede beszélünk, de még mindig nincs itt. Ez egy európai átfogó a nyílt hozzáférést is biztosítható felhő lenne. A második pillérben megnézhetnénk azt, hogy a struktúrát nem lehet-e felosztani. A befogadó társadalom klasztert a, nem lehetne befogadó és innovatív társadalom, és a, a, az innovatív társadalomra, mert a kettő együtt problematikus lenne. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok még a nyitott kérdés a stratégiai tervezéssel kapcsolatban. Egy picit mm, félreérthető bekezdés született, amiben azon, hogy igen, használjuk a stratégiai vagy munkaprogramszerű tervezést, de végül is a folyamat az a missziók, tehát a célkitűzések, az eszközök alakítását szolgálta, pedig mi erre egyértelműen felhatalmazáson alapuló jogi aktust akarunk korlátozott határidővel, és világosabban meg akarjuk tudni, hogy mi lesz. A partnerségekről a közös eh, együttműködés, a szinergia, az ipari eszközök nagyobb teljesítménye olyasmi, mint a, a tiszta égbolt, az a programnak az égköve volt, ezt újra akarjuk látni. A, az ETE Nyilvánvalóan meg akarjuk tartani az eddigi lökéseket, ösztönzőket, a migráció, kreativitás, tengerészet és biztonság, ezek már elérhetők, de ugyanúgy szeretnénk, hogyha megfelelő finanszírozások is lenne. A jövőkép misszióval kapcsolatban a stratégiai tervezésnél már említettem, azt szeretném, hogyha az első stratégiai tervezésben csökkentenénk a számokat, mert hogyha 50 út van, akkor ugye egy-egy ilyen misszió fókuszált fontos kiemelt kérdésekre összpontosít tudni akarjuk, hogy melyek ezek, mi a költségvetése, milyen kihívások vannak. A komplementaritás az együttműködő kutatóintézetekkel és a partnerségekkel is fontosak. A missziók azok ne önmagában lévő dolgok legyenek, hanem meg kell értenünk, hogy mi a közük egy-egy adott eszközhöz. A költségvetést, a misszióknak a költségvetését azt hiszem csökkenteni kellene, először egy ilyen két fázisú dologban gondolkoztunk és nagy, és nagy számú, tehát sok missziót határoztak meg, de nem biztos, hogy ezeket teljesíteni tudjuk. A Horizon 2026 úgy gondolom az innovációs mintaprojektjét az együttműködő projektekre lehet kiterjeszteni, a klaszterekre, a, a program különböző részeire, és fel kell gyorsítanunk a programot legalább a hatszorosára. Az innovációs hiányok csökkentése alapvetően fontos kérdés. Mm, új kiválóság kezdeményezést is szeretnénk a tagállamok részéről, a javított kapacitása az EU és nemzetközi alapok felé és fórumok felé. Szeretnénk továbbá aláhúzni, hogy a jobb adatkezelés szintén a kutatási infrastruktúrával kapcsolható össze, de mint mondtam, az európai eh, tudományos eh, eh, felhővel is. A kiválóság bélyege az ERC Proof of Concept és Marie Curie programjához kapcsolódik. Pragmatikus megoldásra van szükség, például a kreatív ágazatoknak a kultúráját ki kell használni, erről szavaztunk, az ágazatok dekarbonizációja, tehát nem csak az energiatermelésben, hanem a végrehajtási intézkedésekben is gondolkozni kell. A ritka betegségek, tehát az egészségügyi rész, hogy ez kihívása például a gyerekrák, valami olyasmi, ami érthető a hétköznapi ember számára is. Az élelmiszertermelés hatása, éghajlatváltozása ezt csökkenteni lehet, és a hangsúlyt egy-egy prioritásra helyezni. Fontos, hogy jobban ki is tekintsünk azonban, ahogy helyesen elhangzott, a strukturális alapokhoz való kapcsolat az 5% potenciál ott van, de úgy gondolom, hogy még azért sokat kell majd dolgozni. Legutóbb a két javaslat egymás tükörképe volt, most a Regi javaslatnál tartunk. Itt már felmerül a szinergiák kérdése a kreatív Európával, ezt a javaslat nem is említi, de meg kell nézni a pénzügyi eszközöket is, hiszen meg akarjuk tartani a rugalmasságot, a meglévő programokat a szélesebb értelemben, tehát nem egy fűnyíró elv szerint van a dolog, hanem ugyan individualizált, de átfogó megközelítéssel, különösen a KKV-kra szeretnénk hallgatni, figyelni. A KKV-król amúgy is általánosabban kell beszélni, mert ami benne van a programban, nos, a harmadik pillérben az mondjuk így a KKV programnak a diszruptív része de nem tudjuk, hogy mi lesz majd a, a KKV program magjával. Sajnálom, hogy így rohantam a kérdéseken, de hát ez egy olyan hatalmas program, lehet, hogy nem tökéletes a jelentésemet, amúgy is jövő héten fogom leadni, de úgy gondolom, hogy nagyon jó úton hatal- haladunk a, amit az árnyék előadóktól kaptunk, az tulajdonképpen azt mutatja, hogy nagyon elős álláspontot fogunk tudni a tanácssal szemben kialakítani. Van még egy dolog, kérem a tanácsot, legutóbb 18 hónapig tárgyaltunk, most sokkal ambiciózusabbak vagyunk. Biztonságot kell tudnunk nyújtani az embereknek, a, a szakmai közönségnek, minél nagyobb az ambíciónk, annál jobban fel kell készülni. Tehát, hogyha a fontos, hogy a politikai helyzet is kiszámítható legyen. Szóval azt kérem a tanácstól, hogy dolgozza ki ugyanabban a tempóban az álláspontját, mint ahogy a parlament fogja megtenni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, akkor most a Horizon program árnyék adom meg a szót. Akarnak-e rögtön a külön programok előadójaként most hozzászólni, vagy megkérhetném? Dopo. Később akarja? Csak jó, akkor később. Akkor zárjuk le a, a hozzászólók listáját. Luis kollega. Gracias, señora presidenta. Gracias a los dos ponentes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a sok információt, nagyon fontos és nagyon pozitív dolgokat hallhattunk. Egy dolgot szeretnék aláhúzni. Az iparban én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy aláhozzuk a KKV-k szerepét. Itt ez fel van vizezve. A KKV-k támogató eszköz nagyon hasznos volt, és a Horizon Europe-on belül nem eléggé hangsúlyos. Emiatt én aggódom. Aztán a szinergiákról sem csak beszélnünk kell, hanem a valós helyzet alapján olyan mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek a tagállamokat, le, tagállamok számára képessé teszik azt, hogy forrásokat tudjanak megosztani, nem csak a Horizont 2020-ból, tehát mindenképpen a kiválóság eléréséhez szükség van a szinergiákra. A, és, és fontos, hogy a kiválósági programban részt tudjanak venni a KKV-k is hogy legyen megfelelő szinergia a más forrásokkal is. Fontos, hogy nagyobb legyen a nyíltság, a nyitottság más programokban is, sokkal nagyobb, mint jelenleg, és hát ne csak az első pilléres felhasználásra fog, korlátozódjunk, illetve fókuszáljunk, az Erasmus programmal kapcsolatos említett szinergiák is jók, de a vállalkozás indítási kultúra és az innováció kultúrájának az ösztönzés is legalább annyira fontos, hogy legyen olyan, legyen olyan program, olyan specifikus eszköz, amely a fiatal kutatók, az egyetemek, a PHD hallgatók számára is lehetővé teszi a programokban való részvételt. És az is fontos, hogy az a tehetség, amely sok országot elhagyott a válság alatt, és agyelszívás jelenségét figyelhetük meg ugye nagyon sok országban, hogy ezt térjen vissza szülőházájába. Nika úr a szerzőjogok erősítéséről beszélt, mindenki számára hasznos lenne ez, igen, ezt én is így gondolom, de azt is biztosítanunk kell, hogy nagyobb szociális, tehát társadalmi hatása legyen ennek az egésznek, hogy a társadalom számára milyen, minél nagyobb jobb hatása legyen, és pozitív dolog, hogy ezzel kapcsolatban mutatókat határozott meg a bizottság. A társadalom egészét szeretnénk elérni ezzel a programmal. Fontos, hogy ezt meg tudjuk tenni, és növekedés motorként használ, ha szerepelhessen ez a program. Elnök. Köszönöm szépen. Az ECR nevében szintén szeretne valaki hozzászólni. Jó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tosanovszki úr nevében fogok szólni. Ő is szeretne gratulálni a jelentéstevőnek, Danika úrnak, Dan Nika úrnak. És tudja, hogy mennyire gyorsan kellett elvégezni ezt a munkát ezen a jelentésem. Gratulál ahhoz, hogy a társ előadókat és az árnyék előadók munkáját be tudta dolgozni a szövegbe. Támogatja Nika úr javaslatait, különösképpen a Horizon Europe kapcsán, és azt is támogatja, hogy 120 millió hogy 120 milliárdos legyen a költségvetés. Az fontos, hogy földrajzi szempontból egyenlőbb, kiegyensúlyozottabb módon kerüljenek elosztásra a források, és minden olyan intézkedés fontos, ami a program hatáját megpróbálja kiszélesíteni frakciónk és támogatja ezt a törekvést, és a módosítók mellett fogunk majd szavazni. Végül pedig az Egyesült Királyság részvétele, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Köszönöm szépen, Viri kollégája a szót. Köszönöm szépen. A rendelettel kapcsolatban, illetve a részvételi szabályokkal kapcsolatban a Horizon Europe ugyanolyan célt tűzött ki, tehát hogy az Európai Uniót a mostaninál versenyképesebbé tegye, hogy a kiválóságot elterjessze egész Európában, ehhez értékelnünk kell, illetve fel kell mérnünk, hogy mennyire vannak szinergiában a különböző alapok. A Horizon Europe-nak harmonizálnia kell a szabályozást is, és a különböző programokat is. Mind a két jelentéstevő ezt tűzte ki céljául, céljául, és ezt én támogatom is. A tárgyalások során azt kell megnézni, hogy a kutatás és az innováció hogy fejlődhet legjobban, hogy támogatható legjobban a jövőben. A most megtett lépések befolyásolják már majd az Európai Unió kutatási innovációs jövőjét is, és az Európai Unión kívüli országokkal ápolt kapcsolatainkat is, amelyet a kölcsönösség kell, hogy jellemezze. Nika úrral várom az együttműködést. A Horizon Europe pot végrehajtó külön programról. Itt az lesz majd az fokmérője a dolognak, illetve az, az úgy tudjuk majd kialakítani a programot annak alapján, hogy a Horizon Europe hogy fog kinézni. Fontos, hogy a kutatók, az innovátorok és a beruházók egyaránt jól járjanak, így tud majd csak együtt megfelelőképpen fejlődni az európai kutatási térség. Várom az ezen dokumentumon végzett munkát Éler úrral együttműködésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Delond én most a szó. Köszönöm, elnök úr. Nika kollégámnak szólnék először is a keretprogram tárgyán. Köszönöm a javaslatot, köszönöm, hogy ilyen gyors munkát végzett, így be tudjuk tartani a határidőket. A költségvetés növekedése jó jelzést küld, hiszen az innováció és a kutatás legfontosabb eszközeink arra, hogy a globális kihívásoknak megfeleljünk. 120 milliárd, ez valóban jó irányba tett lépésnek mondható. Aztán Fontos, hogy a klímaváltozás minden területen szerepet kapjon, látjuk, hogy milyen hőhullámok vannak, milyen áradások vannak, és még mindig nem, nem néz ki úgy, hogy meg tudjuk valósítani a klímaváltozással kapcsolatos célokat. Ezzel jobban kell, jobban kell dolgoznunk. Ez ugyanakkor egyébként a vállalatok számára is tehetővé teszi majd azt, hogy a klímaváltozással kapcsolatos jó minőségű döntéseket hozzanak majd. Az viszont kicsit szkeptikusabbá tesz minket, hogy földrajzi alapon kellene kiosztani a Horizon Europe forrásait. Nem lehet mindent egyenlőség, egyenlőség teremtésre folyt, fordítani, különböző alapok különböző célra szolgálnak, inkább arra kellene összpontosítanunk, hogy milyen hatással jár majd a források kiosztása, és ennek alapján kellene őket kiosztanunk. Aztán a stratégiai tervezéssel folyamata, amely elég nagy szerepet ad a bizottságnak, az eredeti jelentésbe. Mi segíteni fogunk e, az előadónak abban, hogy egy kicsit egy kiegyensúlyozottabb folyamatot alakítson ki. Aztán a kutatók, a vállalatok, a polgárok, az egyetemek egyaránt hozzá kell, hogy férhessenek a tudományos információhoz. Aztán Örülünk neki, hogy a nemi dimenziót is bevette az előadó, és hogy megemlítette az, egyenlő részvételt az irányító csoportokba, illetve az egyenlő díjazás, egyenlő fizetés kérdését is. Éler kollégámnak a klíma, illetve a fenntarthatósági célok kell, hogy szolgálják, a, alkossák a gerincét a Horizon Europe-nak, az egész programnak a befogadó és biztosságos társadalom kell, hogy kialakuljon, kompromisszumot kell teremteni a Horizon Európa dokumentumon belül a kettő között. A digitális ipar klasztereire vonatkozó javaslatoknak is nagyobb fókusszal kell élniük a, digit- a klímavédelemmel, illetve az energiahatékonysággal kapcsolatban. Ezt szeretem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nos, Danika kolléga jelentésről szeretnék beszélni. Köszönöm a munkáját. Azt hiszem valamennyien azon fáradoztunk, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. A frakciónk pozitívan viszonyul a Horizon europe kapcsolatos jelentés eredményeihez. Úgy gondoljuk, hogy egyensúlyra van szükség a tudomány és a megújulás között, másrészt pedig biztosítani kell a társadalomnak az igényeit is, tehát egyrészt tudomány, másrészt társadalmi elvárások, és mindenek előtt olyan prioritásokat kéne kijelölni, amelyek reagálnak a társadalom igényeire, és ne azok kapjanak prioritást, amelyek a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálják. Ami pedig az evaluációs, az értékelési kritériumokat illeti, az Horizon 2020 alapján az a tapasztalatunk, hogy a nagyobb átláthatóságra kell törekedni, igazságosabb értékelésre, kiértékelésre, és ezekben a csoportokban az összes tagállam képviselői legyenek jelen. Fel kell lépni az igazságtalansággal szemben, mindenek előtt a finanszírozási területen, és külön ügyelni kell a harmadik államok részvételére, hogy ilyen módon is elkerüljük az igazságtalanságokat. Az elmúlt időszakban voltak olyan szervezetek és fenntartók, akik az emberi jogokat lábbal tiporták. Nekünk az a fontos, hogy a következtetéseket tartsuk szem előtt, és a következtetésekhez mindenkinek hozzá kell férnie. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Matthias kap szót, aki árnyék előadó. Köszönöm szépen. Egy általános kommentárom van. Mindennel egyetértek, ami elhangzott, és egy néhány aggályra szeretném felhívni a figyelmet, amelyel szembesültünk. És lenne egy néhány tisztázandó kérdésem. Az egyik maga a program tartalma, a konvergencia rendkívül fontos. A verseny pillér és a globális kihívások viszonya. Ez az, amit tisztázni kell, mert egyelőre a definíció nem elég világos. Mit is jelent a versenyképesség itt? Milyen hozzájárulást tudunk ehhez adni, és hogyha a, nem alakul ki az egyensúly, akkor a nagyipar fogja a források nagy részét elvinni, és a többiek kevesebbhez jutnak hozzá, ezt egyértelműbbé kell tenni. Ezen kívül pedig nem szabad lehetővé tenni, hogy túl nagy veszteségek alakuljanak ki, azon kihívások miatt, amelyekkel szembesül az európai tudományos élet. A második pillér, amit most inkluzív, biztonságos társadalomként definiálunk, ez is fontos a Horizon 2020 idején már lefolytattuk ezt a vitát, reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk. A társadalmi felelősség, a társadalom tudományok kérdése, ezek is a társadalmat szolgálják, ezeket is figyelembe kell venni. Ezért aztán fontos, hogy a társadalomtudományokra is egy külön finanszírozást jelöljünk ki. Örülök annak, hogy az Európai Tudományos Tanács alapjait, pénzét is el tudjuk helyezni, de mm, beszélnünk kell erről is. Ami, amiről még beszélni szeretnék, az az iskolák számának növelése. Úgy gondolom, hogy igazából nem az teljesül, amit mi szerettünk volna. Egyenlő munkáért egyenlő bér, ezt is tisztázni kell. Szerintünk, szerintem nekünk a stratégiai folyamatot kéne kijelölni, és ez nem válik eléggé világossá. Aztán a PPP mm, a viszonya, aztán egyéb tovább az önállóság kérdése, ezt sem sikerült definiálni. A kis és középvállalatok témája, ez is aggaszt engem, az infrastruktúra és a finanszírozás. Köszönöm. Először is köszönöm. Tényleg köszönöm Dan Nikának. A pártviszonyokon túllépve ennyire kész legyen valaki az árnyék előadókat bevonni, azt hiszem ez tényleg megilleti a hálám és tényleg szerintem a klasztereknél itt ezt szét kéne választani, ez szerepel is a tervezésben. Egyrészt az inkluzív terület, de a biztonságos társadalom, Secure Society is említeném, ugye a biztonság az mindig egy fontos téma nyilvánvalóan, hogyha ezeket a költségvetéseket összevonjuk, akkor kanibalizálódnak a büdzsék, ezt, ezt, ennek a veszélye fennáll. Ami aztán szintén elhangzott, még hogy fontos, igen, el tudjuk képzelni, hogy egy adott mozgásteret adjunk a tanácsnak és a bizottságnak a Missions és Partnership kérdésében, hogy ezt ők definiálják, de akkor ez egy delegált jogszabály kell, hogy legyen meghatalmazás alapú jogszabály, akkor az egészet úgy kell dönteni. Tehát akkor a javaslat legyen az. Az nem lehet, hogy mi gyorsan dolgozunk, és akkor két évig gondolkoznak rajta, hogy mi a mission, misszió, és hát a partnerség hogyan alakul, hogy gyorsabban hozzáférjünk az ösztöndiakhoz. Igen, nyitotta az egyetemek a számára, az ipar számára, tehát a hat hónapos ösztöndíj ezek, vagy támogatás elképzelhető. Az egységes audit ellenőrzési rendszer, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ez a single audit approach, és a világosabbá tenni a kedvezményezettek számára a szabályokat. Az, tehát a hibák 70%-a így születik, a finanszírozás folyamatossága, ez is rendkívül fontos, nagyobb rugalmasságot kell kínálni az infrastruktúrához, és gyorsabban lehessen eljutatni a pénzeket a, a kedvezményezettekhez, és a szokásos elszámolási gyakorlatok rugalmasabb figyelembevételét. Tehát azt gondolom, hogy a feltétel annak, hogy az általányok szélesebb körben kerüljenek alkalmazásra, ezt viszont ezt még meg kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség. Tehát egy félidős vizsgálat során kéne kideríteni, hogy ennek milyen kockázatai vannak, tehát hogyan is működne. Nincs a tapasztalatok ezzel kapcsolatban. Ezt még alaposan meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen. El a kolléga Damától a... Damától a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, érdemes őszintének lenni, ezek a jelentések fontosak eh, Európa jövője szempontjából. Hát és eh, a kutatás és fejlesztési keretprogram is, másrészt pedig a Horizon Europe keretprogram is. Mint a kollégák már elmondták, én is ö, ö, igyekeztem a lehető legtöbb érintettet meghallgatni, bár hát voltak határidők, ezeket tudjuk. Így igyekeztünk egy olyan javaslatot kialakítani, amelyet el lehet fogadni. Egy olyan javaslat, amely tényleg megnézi, hogy hol van tényleges lépésekre van szükség, tényleges munkára a Horizon Európon belül. Az Európai Parlamentnek mindkét anyagot alaposan meg kell vizsgálnia, és úgy gondolom, hogy versenyt futunk az idővel. Fennáll egy kockázat ezek után, hogy a munka minősége szenved ez alatt, és az Európai Bizottságnak a határideit elfogadtuk, és hát az érdeképviseleteknek ez hátrányt is jelent, és hát mi sem tudunk kellően hozzászólni, hogy szűkek a határidők. Ez a speed over quality, a sebesség, meg, gyorsaság megelőzi a minőséget, ez nem lehet a célunk, és nem lehetett a célja az Európai Bizottságnak a keretek kialakításánál. Tehát ezt a mandátum végére akarják beszorítani az egészet, kis mozgásteret biztosítva nekünk és eh, ezzel még az a benyomásunk is kialakulhat, hogy egyes képviselők igyekeztek ezt a gyorsaságot, mert még a következő választások előtt szeretnék ezt lezárni. Vagyis különböző okokat, feltételezéseket látunk, hogy mi történik valójában, de az megmutatkozik, hogy hogy olyan munkával szembesülünk, és az öt csillag mozgalom, az én mozgalmam a transzparenciát sokkal mm, komolyabban vette volna, ezért aztán a következő javaslatot meg kéne változtatni, tehát a lényeg az, hogy egyetlen dokumentumot kéne csinálni a kettőből, és megvédjük a saját kompetenciákat, anélkül, hogy mások ebbe bele tudnának szólni, illetve hogy szürke zónák alakulnának ki, ahol homályos az elvárások. Így kellene egy egész stratégiát kialakítani, ami pedig a költségvetést illeti, itt nem tartom ezt kiegérigítőnek, 100 milliárd euró. Hát jobb lenne egy a finanszírozás az egész szektorban. Azt gondolom, hogy a költségvetés megosztás az egyes pillérek között és az egyes klaszterek között, amelyek a pilléreken belül vannak, tehát az ipar, biztonság, stb. Úgy gondolom, hogy emiatt némileg a homlokunkat ráncoljuk a klíma, a társadalmi mobilitás, stb. még, még rendben van, de a többi területen csökkenést látunk. A, és azt is látom, hogy az ipar és a piac, hát ez túlságosan leegyszerűsítő ez a megközelítés. Itt egyszerűen úgy gondolom, megkérdőjeleznek dolgokat, am amelyek eddig működtek, és 360 fokos fordulatot látunk, és az emissziókról sem eléggé beszélünk. Egyszer nem tudunk a stratégiai célokat így kijelölni, és az Európai Bizottság egyedül fogja kijelölni a célokat. Vagyis azt gondolom, az együtt döntés hát nem eléggé van jelen. Elnök azt mondja, rögtön a végére érek, szeretném még elmondani, hogy a kis és középvállalatokat is komolyabban kéne venni, eltűntek ezek a célkitűzések, itt a kvóta hiányzik, ami például partnerséget illeti, három különböző tipológiája van a csoportoknak, de úgy gondolom, hogy valami hiányzik, a tényleges közcél hiányzik, aztán mm, az Invest EU alapot is jobban figyelembe kéne venni. Itt úgy gondoljuk, hogy különböző finanszírozásra van lehetőség, mindegyiket figyelembe kéne venni. Megfelelő mechanizmusokra van szükség, hogy ne legyenek véletlenszerűen működő financiális mechanizmusok. A cél az, hogy a pénzek ne tűnjenek el tényleges többletérték nélkül. Ez egy néhány rövid megjegyzés volt részemről. Egyébként pedig biztosíthatom a többieket, hogy rendelkezésre állok az együttműködés során. Kapel hogy már elment közben, ezek után egy perc nekem is jut, hogy megismételjem a koncepciómat, ami már részben elhangzott. Ugye az előadók kiválóan vázolták a helyzetet, a kis és középvállalatok témája, ezt már mindenki említette tulajdonképpen, és örülnék, hogyha az Európai Bizottság is komolyan venni ezt a pontot. Úgy látjuk, hogy üdvözlendő az, ami az innovációs pillérbe került, hogy versenyképesebbek legyünk. Éppen az említett támogatási alap miatt is az innováció kutatás területén mielőtt más területekre kerülne. Azt viszont látjuk, ahol felgyorsulásról, accelerate témájáról beszélünk, és nem szabad elfelejteni, hogy milyen eszközök fontosak. A kis és középvállalatokat nem szabad szem előtt téveszteni. Ez már korábban is igen sikeres volt, és jól működött. Szerintem, mintha ezt helyenként elfelejtették volna számos projektet nem lehet ebből finanszírozni a kis és középvállalatoknál, ismerik az eredményeket, a kisvállalatok kevés pénz ellenére is képesek innovatív terméket előállítani. Az én régiómban is vannak ilyen vállalatok, amelyek ö, ö, ö, megváltoztatták például a az aszfalt összetételét, és ez sokat segített, fenntartható termékeket kerestek, ez környezetvédelem szempontjából is fontos, de új piacokat is lehet találni. Ezek az, ezen az alapon aztán a gazdasági tevékenységet tudtuk segíteni. Ez nem egy diszruptív, teljesen új innováció volt, de ennek ellenére nagyon fontos, hogy minden kis és középvállalat tudna élni ezzel a lehetőséggel, sokkal jobban fejlődnénk, és kevesebb lenne a kérdőjel. És sok minden elhangzott már, amit fontos nekünk az egészségügyi, stb. A lényeg, hogy az Európai Bizottság megértse, hogy aggódik a mi szakbizottságunk amiatt, hogy eltűntek bizonyos eszközök a korábbiakból. Jó lett volna, hogyha még ezt is el lehetett volna helyezni itt, mert ez mind hozzájön lehez az Európai Bizottság is szót kap, Van der Vibor, aki jelen volt, és nyilvánvalóan ő fog velünk együttműködni a jövőben az egész projekt alatt. Köszönöm szépen. A bizottság is szeretne köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezett fővonalaiért, és a mai vitát is köszönjük. Szeretnénk eh, a biztos úrnak a szavait eh, idézni, amikor egy hónappal ezelőtt az ITRE itt volt, azt mondta, hogy eh, egyedülálló lehetőségünk van, mondta Vejdesz biztos úr, a következő helyekben, hónapokban ahhoz, hogy az európai kutatást, innovációt jobbítsuk. Várjuk, hogy gyümölcsöző együtt tervezés lesz a, a következő időszakban az Európai Parlamenttel. Mint önök is tudják, a, a 100 milliárd eurós költségvetés az már közvetlenül elismeri azt, hogy milyen kemény munkát végzeztek a Horizon 2020 keretében a végrehajtásban, és a Juncker Bizottság kutatás iránti, innováció iránti elkötelezettségét, és azt, hogy ez Európa jövőjét jelenti. Az előadóktól és árnyék előadóktól ma nagyon sok kérdést hallottunk, amiről úgy tűnt, hogy támogatják a bizottsági programot, és maximális hatást szeretnének elérni vele. A mai javaslatok egyértelműen azt mutatják, hogy ösztönözni kell a vitát, javítani kell a bizottsági javaslatot még inkább hallott hallottuk az aggodalmaikat és kérdéseiket és a stratégiai tervezési folyamattal kapcsolatban. A bizottság úgy véli, hogy ezt nyitottabb, átláthatóbb módon kell eh, megvalósítani a jelenlegihez képest stratégiai programozási folyamatban erre van szükség. A bizottság felkívánja tárni, hogy hogyan lehet leginkább önökkel a következő hetekben e területen együttműködni. Üdvözöljük hogy több hozzászóló is kiemelte, mennyire fontosak a szinergiák a különböző EU programok között, nem pusztán a strukturális alapoknál, hanem az InvestEU, Erasmus és a Kreatív Európa is, csak hogy néhányat említsek. A bizottság feljegyezte a következő kihívásokat is, ahol tovább kell nézni a megoldási lehetőséget, különösen az innovációs különbség Európán belül az, amit kiemelnék. De ez csak a kezdet, egy izgalmas folyamat kezdete, amely új ambíciót akar a kutatás innováció terén Európa számára. Ahogy Vajder biztos mondta egy hónappal ezelőtt e teremben, hogy biztos vagyok abban a Horizont Európával maximalizáljuk a hatásokat, kielégítjük a társadalom igényeit, és valóban változást tudunk hozni. Éppen ezért a bizottság teljes mértékben osztja a parlament eh, kér, vágyát, hogy mielőbb elinduljon a tanácssal a minőség és sebesség motója mellett a tárgyalás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Eh, Buzek úr eh, szeretne még hozzá eh, szólni, mindannyiunk nevében szeretnénk köszönetet mondani önnek. A szavazást olyan gyorsan, olyan pontosan vezette. Úgy gondolom, hogy ez példaértékű volt, és köszönjük önnek. Much, I feel very happy after so... Nagy öröm számomra, hogy termen kívül is el lehet intézni dolgokat, most tényleg minden rendben van. Három és fél óráig tartott. Persze folyamatosan vizet is ittam, ami persze vegyé, veszélyes. Az előadóknak adom meg a szót, úr először. Köszönöm szépen. Én is nagyon figyelmesen hallgattam azokat a megjegyzéseket, amelyeket a képviselők és az árnyék előadók elmondtak. Az ITRE szakbizottság tagjai, és mint mondtam, Az árnyék előadókkal majd megpróbáljuk a megbeszélésen az összes megjegyzést megfelelően felvenni, hogy a meglévő fenntartásokat, aggodalmakat eloszlassuk, és amelyeket a, a felszólalók megfogalmaztak. Aggaszt, hogy a 150 milliárd euró, amelyet a kutat, az Európai Unió kutatására szánnak, azt megfelelően kell elkölteni. Természetesen együttműködünk a különböző intézményekkel, a világ minden pontján, a kölcsönösség alapján, elvek alapján, olyan elvek alapján, amelyekkel majd az európai alapokhoz való hozzáférés korlátait meg, tudjuk szöntetni. a különböző kihívások megjelennek majd a jelentésben. A kutatói, a tudományos közösség az Európai Unióban megfelelően megfelelő választ fog kapni az Európai Parlamenttől, mind ami a, az egyes kérdések tisztázását illeti, mint pedig ami a kiszámíthatóságot. Azt, hogy jobban megértsük, az európai alapokhoz való hozzáférés lehetőségét. Valódi segítséget kell ehhez adnunk. A kutatási eredményeket meg kell találni, mégpedig az EU-n belül, az, állam, az Európai Uniós állampolgárok érdekében. Az ő pénzükről van ugyanis szó, amikor a kutatást fizetjük. És hadd emeljem ki, a 100 milliárd euró euróból 7, minden 100 euró, euróból 7 európai, a 93 pedig a nemzeti források. Tehát mindenki, aki európai pénzeket akar használni, azoknak csak azt tudom ajánlani, hogy használják fel a nemzeti forrásokat is azokra a célokra, amelyek általánosabbak és kevésbé könnyen végrehajthatók. Az európai alapok ugyanis korlátozottak. A közösség, ha a tudományos közösség minden kérdését ki elégítenénk. Köszönöm szépen, Erő úr. Szeretnék én is a meghallgatáson a kritikus pontokra kitérni. Valóban ambicionált a program, amit rajta ez biztos elő terjesztett bátor kihívásokkal teljes, ami különösen akkor, amikor azt nézzük, hogy mi Európában a jólét alapja. Ez mindig innovációra épült, az innovációs képességre. Egy teljesen módosult világban a digitalizáció, a sebesség miatt úgy gondolom az ECE e ebben új pillért jelenthet, nagyon fontos választ tud adni. De egyértelműen azt is szeretném elmondani, hogy nehogy az legyen bárkiben a, a benyomás, hogy a minőség hátrányára akarjuk a sebességet. Nem, nem. Aki a munkacsoportban részt vesz, és az előadó is teljes mértékben tudja, hogy milyen meglepő volt a bizottság javaslata. Nekünk a sebesség nem önmagáért van, hanem van egy ilyen trend Európában. A, vannak olyan programok, amelyek London indul, lassan indulnak drámai módon, siet, felgyorsulnak a következő időszakban, és az utolsó egy évben visszaesnek. Ez nem felel meg sem a folytonosságnak, versenynek, biztonságnak, annak, amit a, amire az iparnak, kutatóknak, egyetemeknek szüksége lenne. Úgyhogy azt mondanám, hogy ne a sebesség legyen a legfontosabb, mert az átláthatóságot gátolja. Válaszokat kell adni. Az, olyat kell felmutassunk, ami az embereknek segítséget ad, hogy globálisan versenyképes legyen, az élre kerüljön. Ezt azért akarjuk gyorsan, mert azzal előnyünk lenne. Mégpedig az, hogyha sikerül a következő évben ezt befejezni, akkor az egész közösség, mindenki rá, rá tud arra állni, hogy konzorciumok alakodhatnak, összeállhatnak, hatalmas mennyiségeket akarunk, most kell ehhez a, a jelzést adni. Kvantum, mesterséges energia, innováció, új klaszterek összeállása, ezeket akarjuk. Úgyhogy a sebesség nem az átláthatóság ellen kellene, hanem azért fontos, mert a globális környezettel kell konfrontálódnunk, a globális környezet pedig egyre gyorsabb, mi viszont egyre lassabbak vagyunk. 18 hónapig tárgyalunk a kutatási keretprogramról, pedig nem a kutatók a lassúk, nem a vállalkozók, az egyetemek, hanem mi vagyunk lassúak. Mi vagyunk lassúak, hogyha 18 hónapig képtelenek vagyunk egyértelmű jelzést adni 130 milliárdról, hogy az az ambíciózunk, az az ambíciónk, hogy ezt fel tudjuk vállalni. Úgyhogy ezt nem szeretném, hogy bárki azt gondolja, hogy a, a sebesség fontosabb, mint a minőség. Nem, hogyha azt akarjuk, hogy innováció, kutatás legyen, akkor a fene vigye el, a mondjuk már egy igent arra, hogy keretprogramunk legyen, amely biztos és ami ambiciózus. Ez egyáltalán nem Eh, intranszparens hülyeség le, lenne egy Bianco csekket kiállítani, és azt mondani, hogy jó, stratégiai tervezésre van szükség, hogy egy kis szabad mozgásterünk legyen, de azért szeretnénk a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, hogy meglássuk, hogy mi legyen bele. Szeretném tehát, hogyha a nyilvánosság nem azt mondaná, hogy a sebességet akarjuk azért, hogy ne legyenek a dolgok átláthatók, hanem az európai intézmények teljesítő képességéről van szó, hogy megmutassuk, hogy mi is képesek vagyunk gyorsabbnak lenni a globális viszonyok közepette, amelyek valóban mindig gyorsabbak. Köszönöm szépen a kollégáknak, mindenkinek. Azt hiszem, hogy ez egy remek vita volt itt a nyár előtt. Köszönöm mindenkinek. Négy percet. Négy miniszter volt az osztrák elnökség nevében, és remek beszélgetést folytattunk velük, úgyhogy igazán jó szinten tudja az ITRE szak, eh, szakbizottság befejezni a fél évet. Hadd ismételjem meg, szeptember 3-án és 24-én, két hétfőn, tehát 3-a és 24-e. Egészen bizonyosan délután, mindkét eh, délután ITRE szakbizottsági ülés lesz szavazással. Készüljenek, 4 órakor. Harmadika és 24-e előzetesen már készen, állunk ar- készen álltunk arra, hogy 18-án is legyen ülésünk. Az egy zöld hét, és nagyon sok politikai frakció, valószínűleg mindenki tiltakozott, a, mert a zöld hét nem jó az itre ülésre. Úgyhogy jó, ezt elfogadjuk, és akkor töröltük az előzetesen elkészített 18. ülést. Ha kell, ha kell, további étreülést tudunk tartani Strasbourgban. Szeptember 10-én. Szeptember 10-én, hétfőn, éjjel, este, délután vagy valahol 7 és 10.30 között. Úgyhogy kérem, hogy mindenki készüljön, hogy lesz még egy ITRE ülés Strasbourgban 10-én, szeptember 10-én, de a többi, a harmadika és 24-e az marad, ahogy javasoltuk. Mindenkinek minden jót a nyaraláshoz, pihenjenek, mert azután egészen más szabadságunk, vagy nyaralás lesz csak, köszönjük. Te jó Isten! Módosítók határideje mindkét jelentéshez szeptember 6-a. Tehát 2018. szeptember 18-a mindkét jelentéshez mind, minden jót kívánok, kedves barátaim, köszönjük. Kiváló volt, remek szakbizottság.